Good morning everybody. We have a long... Jó reggelt kívánok mindenkinek, nagyon hosszas a szavazás, hogy el tudjuk kezdeni. És németül fogom folytatni. So, we are... Tehát, Okay. So, wir beginnen mit dem, mit der ersten Ab Megkezdjük a szavazást, annak is az első részét. A belső piaci harmonizációs hivatal megbízása a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelmével kapcsolatban egyes vonatokkal. Ferhelyren asszon parancsoljon. Igen, rövidre fogom a szót, kedves kollégák. Szeretnék köszönetet mondani az irányelvvel kapcsolatos kitűnő, illetőleg a véleménnyel kapcsolatos kitűnő együttműködésért. Konstruktív, nagyon jó együttműködésnek lehetünk tanulni, és úgy gondolom, hogy a sikerült kiemelnünk markánsan a kulturális aspektusokat, így a jövőbeni harmonizációs hivatal nem csak a kalóz termékeket és a hamisítást, hanem a kulturális aspektusokat is megfelelőképpen figyelmen tudja kísérni. Köszönöm szépen, Szabine! Nagyon remélem, hogy mindenki jól előkészített szövege rendelkezik, és megfelelően fog tudni követni engem. Első kompromisszumos javaslat ki van mellette. Másik. Ez rövidebb. A másiktól félek egy picit. Tehát 59-es ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás elutasítottuk 60-as mellett, ellen tartózkodás elutasítottuk, 61-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 62-es mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, már 62-es, ezzel lezárom a szavazást. Kilenc, tizenöt elleni belutasítottuk. 63-asat visszavonták, 64-es két részben első rész. Ki van mellette? Ki van ellene? Ellenőrizzük ezt is. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20 az 5 ellenében ellenőriznem kell sajnos, hogyha nem megfelelően érthető a, szavazás. Második rész ki van mellette, ki van ellene tartózkodás elutasítottuk. 66-os ki van mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 68-as ki van mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 70-es ki van mellette. Ki van ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 71-es ki van mellette. Ki van ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 69-eset tehát 72-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 73-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, egyes számú kompromisszumos mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 78-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 79-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 80-as mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást 80-assal kapcsolatban. Lezárom a szavazást. 15 a 12-vel szembe elfogadta 81-es ellen tartózkodás. Elfogadtuk. 8-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 82-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 83-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 84-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 85-ös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 86-os mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk 87-es mellett, ellen tartózkodás, elfogadtuk 88-as mellett, ellen tartózkodás, elfogadtuk. Második számú kompromisszumos mellett, ellen tartózkodás, elfogadtuk. Most áttérünk a 91-esre, ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 93-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 94-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Egyes számos szóbeli módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 95-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 96-os mellett ellen ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, 96-osról van szó. Lezárom a szavazást. 14 a 14 el szemben, akkor elutasítottuk. 11-es mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk, 98-as mellett, ellen, tartózkodás ellenőrizzük a 98-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 12 2 a 16-tal szemben elutasítva, 99-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 100-as mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük. Százassat. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 15 a 13-mal szemben elfogadtuk, 101-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 102-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 105-ös mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük ezt is. 105-öset megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 13-15-tel szemben elfogadta 106-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 109-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 110-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 12-esről nem kell szavaznunk, hogyha elfogadtuk a 110-esre, tehát nem kellett volna szavaznunk, úgyhogy a semmiért szavaztunk. 111-es ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hármas kompromisszumos ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 116-os ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 117-es ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 118-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 119-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 120-as mellett ellen ellene tartózkodás elutasítottuk, 121-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 122-es mellett ellene tartózkodást ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 122-esről. Lezárom a szavazást. 16 a 12-vel szemben elfogadta a 124-es mellett ellen tartózkodás. Ellenőrizzük ezt is. 124-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 14 a 13-mal szemben elfogadta. 126-os ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk, 14-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 15-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 4-es kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 17-e nem. 5-ös kompromisszumos következik, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 22-es ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 23-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 24-es mellett ellene. Ez oka fogyott? <laughs> Igen, a 25-ös jön akkor. Tehát a 25-ös ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 26-os mellett. Ellen. Tartózkodás. Elfogadtuk. 27-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 28-as. 29-es emellett. Ellene. Elutasítottuk. 30-as mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, hatos kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 35-ös mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 36-os mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 40-es, nem, 37-es mellette ellene tartózkodás tartózkodás, elfogadtuk. 38-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 40-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 39-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 41-es mellett el, tehát egy 41-es mellett ellene tartózkodás, elutasítottuk. 42-es két részben első rész ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész ki van mellette, ellene, tartózkodások, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 42-es második részéről. Lezárom a szavazást. 17 a 12 ellenében elutasította. 43-as mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 44-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 45-ös ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 7-es kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 50-es módosító ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 8-as kompromisszumos ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 54-es módosító ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 9-es kompromisszum, mellette ki van, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Záró szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 22-5 ellenében két tartózkodás mellett elfogadtuk. Gratulálok Szabinének és valamennyi árnyék előadónak. Hetes napi a hetes napi rendi pontra térünk rá. Az árva művek engedélyezett felhasználása. Szabine, kéred a szót? Nem akarom ugyanazt mondani, sokkal inkább azt akarom mondani, hogy bár két hetet kaptunk, de még több időre lett van a szükség ahhoz, hogy ezt a dossziét alaposan megtárgyaljuk. Nagyon sajnalom, hogy így történt. Jobb lett volna, hogyha a bizottság egy általános, um, megfelelő dokumentumot nyújt be, nagyon szomorúnak tartom ezt, ez egy nagyon fontos dosszié, amely a kultúra területét széles körben érinti. Több időt kértem volna, kívántam volna, azt hiszem, hogy minden jelentéstevő nevében szólalhatok. Ugyanakkor köszönöm mindenkinek, aki konstruktív módon vett részt a dosszié munkájában. Valóban a lehetőségünkre álló keretek között igyekeztünk gyakorlati és dossziét csinálni ebből és igyekeztünk a kultúra szempontjait érvényesíteni a dossziéban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hát nem mi tehetünk az időbeosztásról, hanem az illetéke szakbizottság határozza meg, hogy mennyi időnk idő a rendelkezésre. Persze arról se tehetünk, hogy a bizottság, az Európai Bizottság mit nyújtott be, de hát kérem, kérhetjük őket, hogy a jövőben talán másként viselkedjenek jó volna ez, hiszen szívesen dolgozunk részletes, alapos dossziékon, nem csak szelektív dossziékon, és hogyha könyvekről van szó, akkor nagyon fontos, hogy legyen időnk. Mosolyog, de kérem, hogy komolyan vegye ezt az üzenetemet. Most pedig szavazunk. Az árvaművekről egyes kompromisszum mellettem, ellenem tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás, még egyszer kérem mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellettem, 143 mellettem, 134 mellett ellene tartózkodás elfogadva, 138 mellette, ellene, tartózkodás. Még egyszer. 138 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 139-es mellette, ellene, tartózkodás, csekk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 14-16 ellenében elutasítottuk. 140-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 18-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 141-es, ki van mellettem? Bocsánat, 146-os mondja az elnök, tehát 146-os mellettem, ellene, tartózkodás ellenőrizzük ezt le, megnyitom a 146-ról a szavazást. Lezárom a szavazást. 17-14 ellenében elfogadtuk. 148 mellettem, ellenem, tartózkodással utasítottuk. 147-es, két részben, első rész, mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 150-es, nem, 151-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 152 mellette ellene tartózkodás elfogad, elfogadtuk. 153 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük ezt le. Megnyitom a szavazást a 153-asról. Lezárom a szavazást. 22-9 ellenében elutasítottuk. 155-ös mellette, ellene, még egyszer 155-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 21-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 154 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást a 154-esről. Lezárom a szavazást. 14 zu 14 abgelehnt. Was war das? 14-14 ellenében. 156-os mellettem, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 157-es mellettem. 157-es, tehát mellettem, ellene tartózkodással utasítottuk. 158-as mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 159-es mellettem, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 17-14 ellenében elfogadtuk. 160-as két részben első rész mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük ezt le. A 160-as második részéről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 27-4 ellenében elutasítottuk, 161 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Négyes kompromisszum mellettem, ellene, tartózkodás elfogadva. 22-es módosító kitámogatja, kiellenzi, tartózkodás ellenőrizik. 22-esről megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. 20-10 ellenében elfogadtuk, 166 mellette. Ellene, tartózkodás elfogadva. 168 mellettem, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 176. Ellenőrizzük le az előzőt? 168 mellettem, ellene, 168, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 15-15 ellenében elutasítottuk. 176 mellette. 167 mellette ellene tartózkodás. Nem, a 176-osról szavazunk, megnyitom a szavazást elektronikusan, 176-osról lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 220-os mellette ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le, a 220-asról megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 17-14 ellenében elfogadtuk. Egyes szóbeli módosító, illetve a 175-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-ast visszavonták, 177-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es mellettem, ellene, check. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. 17-10, hát kicsikét jobban mutassák a kezüket, hogy könnyebben el tudjam dönteni. Tehát elfogadtuk. 25 mellettem, ellenem, tartózkodás, check, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 26-os mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. Tovább megyünk. 183-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 187-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 188-as mellette ellenem tartózkodás elutasítottuk. 27-es kitámogatja. Ellenzi valaki? Ki tartózkodott? Ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Vote is closed. 16 zu 15 angenommen. Elfogadtuk. 190 mellette, ellene tartózkodás Ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. 23-8 ellenében. Ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Lapozunk. 192-es módosító indítvány. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elutasítottuk. 193. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 194-es kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás elutasítottuk. 195-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 220 kitámogatja, ki ellenzi, elfogadtuk. 30-as módosítóra úrunk rögvest, kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. 31-es kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. Lapozunk. 32-es módosító kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás. Ellenőrizzük ezt le. 32-esről szavazunk. Szörtitú 32. 32. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 23 hét ellenében. 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 219 a következő oldalom mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. 220 kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás ellenőrizzük le, megnyitom a 220-asról a szavazást. Lezárom a szavazást. 18-11 ellenében elutasítva. 220 ös rész mellette, ellene. Tartózkodás el, elfogadva. 222-es kitámogatja. kiellenzi, Tartózkodás elutasítva. 224 mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 225 mellettem, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük ezt, le megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 17-9 ellenében elfogadtuk. Egyes módosító mellettem, ellene, tartózkodás, csek. Ellenőrizzük ezt le az egyes módosítóról, megnyitom a szavazást. Melyet most le is zárok. 18-12 ellenében elfogadtuk kettes módosító, ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás ellenőrizzük ezt le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20-10 ellenében elfogadtuk. 38 kitámogatja. Ki ellenzi tartózkodás elfogadva, 39 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas, ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodott? Elfogadtuk. 41 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 42, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, 40 kitámogatja, ki van ellene, tartózkodás elutasítottuk. 43-as mellettem, ellene, elutasítva. Hatos kompromisszum. Kiszavaz rá, kiszavaz ellene, tartózkodás elfogadva. A 47-eshez megyünk, de hol is van a 47-es? Jaj, itt egész alul. 47-es kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. 49 mellette ellenem tartózkodás elutasítva. 7-es 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 56-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 5-ös kitámogatja, kiellenzi, tartózkodás elfogadtuk. 57-es mellette bocsánat, a 6-os, 60-as mellette ellenem tartózkodás elfogadva. 61-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük ezt le. Megnyitom a 61-esről a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva a 16-15 ellenébe. 6-os mellette. Ellene. Még egyszer mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 64-es mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 66 mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 65-ös kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás elutasítva. 7-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 8-as, egész adul 8-as mellettem, ellene, tartózkodás elfogadva. 9-es, mellettem, ellenem, tartózkodás. Ellenőrizzük le a 9-esről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 73 mellettem, ellenem, tartózkodás. Ellenőrizzük le a 73-asról, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 21-10 ellenében áll utasítva. 74-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 77-es mellettem ellene tartózkodás elfogadva. 78 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 10-es mellettem ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 82-es kitámogatja. Ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Lapozunk, már is lapozunk a 89-eshez, 89 mellett ellen tartózkodás, elfogadva. 14-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Százas ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Ellenőrizik ezt le. A százasról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 15-14 ellenében elbukott. Százegy mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 102-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 103 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 104 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 114 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük ezt le 114, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 115 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 122-es mellettem. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük le a 122-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 15-16 ellenében elutasítottuk. 123-as mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. 227-es mellette, ellene tartózkodás. Check. Megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom a szavazást. 19-12 ellenében elfogadtuk. 228 mellette, ellene tartózkodás. Check. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 229-es kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. 230-as mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük le. Lezárom a szavazást. 21-10 ellenében elutasítottuk. Most pedig végszavazást Folytatunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Huszonheten szavaztak mellette, senki sem ellene, köszönöm szépen, gratulálok a jelentéstevőnek. Thank you. So, uh, zunächst möchte ich hier daran Először is szeretnék arra emlékeztetni, hogy 4.12-kor biztos asszony érkezik a körünkbe. Szeretnék mindenkit csendre inteni. Szeretnék mindenkit csendre inteni. Koliter úr. Tehát 4.12-kor biztos asszony érkezik ide a bizottsága. Éppen ezért szeretnék arra utalni, hogy önök előtt van az asztalon egy meghívó, egy vita fórumra, eh, amelyen az irodalmi díj nyertesei fognak részt venni jövő héten. Mindenképpen érdekes lenne, hogyha el tudnának látogatni a szerzőkkel folytatandó eszmecserére. Ezen kívül szeretném felhívni figyelmüket, hogy egy kitűnő dokumentum van önök előtt az Európa Fesztiválról. Tegnap nem voltak olyan sokan itt, hogy meghallgassák, éppen ezért szeretném önöknek a figyelmét el a dokumentumra felhívni, és a következő költségvetésben kísérleti programként szeretnék foglalkozni ezzel. Szeretnék harmadsorba utalni arra, hogy talán már látták önök előtt az asztalon, hogy a könyvtár rövid összefoglalókat készít bizonyos témákról, tehát kidolgoz rövid formában bizonyos témákat. Sokszor nem tudjuk, hogy mi mindennel foglalkozik a könyvtárunk, azonban ez egy olyan dolog, ami rendkívül figyelmet érdemel. Tehát, hogyha van olyan témájuk, amivel szeretnének kicsikét részletekbe menően foglalkozni, vagy akkor nem feltétlen csak a tudományos szolgálathoz, hanem adott esetben a könyvtárhoz is fordulhatnak, erre is használhatjuk a könyvtárat. Tehát látogassanak el az internetre, és nézzék meg, hogy milyen rövid összefoglalókat, elemzéseket készít a könyvtárunk különböző témákban, nagyon is segíti a munkánkat. Én gyakran használom, hogyha különböző témákkal kapcsolat ban információra van szükségem, tehát ezek voltak a közleményeink, most áttérünk a nyolcadik napi rendi pontra, melynek témája az uniós polgárságról szóló jelentés, az uniós polgárok jogainak érvényesítése előtt álló akadályok. Morten Lőkegár a jelentéstevő. Chairman. well, the question uh, of how to dismantle... Köszönöm, elnök asszony. A kérdés, az a kérdés, hogy az uniós polgárok jogainak érvényesítése előtt milyen akadályok állnak, nagyon fontos. Különösen most, amikor meg kell mutatnunk az állampolgároknak, hogy mi az értéke az állampolgárságnak. Van néhány konkrét adatunk, konkrét statisztikákkal rendelkezünk, és ez nagyon hasznos kiindulópont szerintem. Van valami, ami szerintem különösen fontos, ez pedig az, hogy az állampolgárok, az Európai Uniós állampolgárok rengeteg joggal rendelkeznek, csak nincsenek tisztában azzal, hogy melyek ezek a jogok. Én a következőt javasolnám az egyes és kettes bekezdéssel kapcsolatban, a közlemény első és második bekezdésével kapcsolatban. Ugye növelni kellene az állampolgárok tájékoztatását, hogy tisztában legyenek a jogaikkal. Koordinált jól szervezett módon kellene eljárnunk, tehát egy olyan stratégiára van szükségünk, amelynek a megvalósításában az intézmények együttműködnek. Ezért hangsúlyoztam én ezt az egyes cikkben. És van erre már egy szerv, az intézményközi tájékoztatási csoport, ezt megemlítem a második bekezdésben. Vannak, akik tudják, hogy ez a csoport nem működik túlságosan jól, sajnos hogy, és akkor enyhén fogalmaztam, ha azt mondom, hogy nem működik túlságosan jól ez az intézmény közi tájékoztatási csoport. Tehát a lényeg az, hogy sokkal jobban együtt kellene működni az intézményeknek. Aztán rátérve a médiával kapcsolatos információkra az állampolgároknak joga van ahhoz, hogy a szabad és független médiából tájékozódhassanak, információkat kaphassanak. Tehát ez nagyon fontos, és jelen kell, hogy legyünk minden olyan eszmecserében, amely ezt a témát érinti. Végül pedig az ötös bekezdésben a diplomák, oklevelek elismeréséről szólok, tehát az egyes tagállamokban el kell ismerni a az okleveleket, illetve a résztanulmányokat. Itt még rengeteg a tennivaló, és remélem, hogy a bizottság továbbra fogja, tovább fogja folytatni az erőfeszítéseit ennek érdekében, hogy ez teljesen megtörténhessen. Köszönöm. Thank you. Maria Bagyai. Köszönöm, Maria. Muy breve, pero estaba leyendo ahora mismo la propuesta que nos hace el señor Lokegar y quería... Köszönöm szépen. Elolvastam ezt a jelentést és egy-két pontra szeretnék kitérni. Az a berendezés, amely automatikus elismerést kínál a diplomák tekintetében még mindig nem működik, ez a mechanizmus nem működik. Biztos vagyok benne, hogy sok képviselő, mint én is, állampolgári megkereséseket kap, hogy tisztázzuk ezt a kérdést, kérik, hogy tisztázzuk valamilyen módon. De különben köszönöm Lokagár úrnak a jelentését. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy azt kell kihangsúlyozni, hogy milyen fontos, hogy a polgárok hozzáférjenek az információkhoz. Sok ügynökség van, de nincsen egységes eljárás. Éppen ezért úgy gondolom, hogy helyes volna ezt a pontot megerősíteni. Nem volt még időnk arra, hogy az igazgatási jogból eredő különbségekből, változásokból ról tárgyaljunk, de úgy gondolom, hogy ezt a kérdést ezt meg kell vizsgálni, hiszen egységes és átlátható eljárásokra van szükség. Pál Jedelli kollega. Köszönöm szépen, meg szeretném kérdezni a kollégát. Azt mondja, hogy a diplomák elismerésében el kell mélyíteni az együttműködést. De hát a bizottság évek óta foglalkozik ezzel a folyamattal a bolonyai eljárás alapján. Kérdezem, hogy milyen más eszközökre van itt lehetőség, hiszen a konvergencia nagy részét már az tagállami szabály alkalmazásból lehet biztosítani. Nem tudom, hogy a bizottság mit foganatosíthat még, mit tehet még, erre, erre kérdezek rá. Én is beszeretnék szállni ebbe a vitába. Nekem az ötös pont nem kellőképpen erősen van megfogalmazva. Hogyan azt, asszony mondja, itt a kör négyszögesítéséről van szó, hiszen az EU bizottságnak már nincsen játéktere e területen, hanem a bolonyai folyamat keretében a nemzeti, nemzeti kormányok akadályozzák meg ezt a végrehajtást. Mi több Németországban gyakran előfordul, hogy az egyik tagáll, az egyik tartományban, Bundeslandban elismernek egy diplomát, a másikban nem. Ez tehát a helyzet, amely Európában most fennáll. De Ráadásul ez nem csak az egyetemi diplomákra kell, hogy vonatkozzék, hanem más szakmák elismerésére is, tehát a szakképesítésekre. Ezen felül nagyon fontos volna, hogy a szöveg valahol megemlítse, hogy láthatóbbá kell tenni a polgárok érdekében végzett munkát. A Comenius, az Erasmus, az összes fiataloknak és egyetemistáknak, szakképzési, szakképzésben résztvevőknek program, való programokat meg szeretnénk mutatni. Ezek a fiatal, az idősebb vagy a középkorú polgárokat szólítják meg ezek a programok, és ezeket meg kell mutatnunk, büszke kell rá lennünk. Tehát meg kell jeleníteni ebben a szövegben, hogy milyen ajánlattal lépünk fel, mit kínálunk a polgároknak az oktatás vagy a mobilitás területén. Hogyha valakinek gyermeke vagy unokája van, azt is firtatja majd, hogy az Európai Uniónak ból mit kaphatnak gyermekei, unokái. Tehát kérem éppen ezért, hogy az ötös pontot egy picit szélesebb körben fogalmazza meg. Kérje még más a szót. Hogyha nem, akkor az első vitát lefolytattuk. Lokeget kollega. Nem, a bizottság, bocsánat, a bizottság kap még szót, tessék. Itt a bizottság. És kéri is a szót? Hát akkor tessék, bizottság. Köszönöm szépen. Csak pozitív észrevételekkel élhetek a bizottság részéről. A bizottság teljes egészében egyetért azzal, hogy az EU állampolgárokat figyelmét fel kell hívni a saját jogaikra, ezért tettük azt a javaslatot, hogy 2010 az európai állampolgárok éve legyen. Az állampolgári jelentésből eredeztethetők azok a jogok, amelyekre felszerettük volna hívni a polgárok figyelmet. Ráadásul az egyablakos megoldást, a one-stop shop megoldást nagyon fontosnak tartjuk Európában. Ami a diákokat illeti, a bizottság 2010-ben egy iránymutatást fogadott el az mobilis diákok számára a Youth on the Move fiatalok mozgásban kezdeményezés keretén belül. És tudom, hogy Vasilia biztussal ma hosszan tárgyalnak majd erről, de pont az oktatás területén a Youth Today, Youth Today keretében a, illetve máma a fiatalokról az Erasmus for All programot fogja el a, fogadja el a bizottság, erről beszél majd a asszony, és így mind a formális, mind az nem formális keretben való mobilitást igyekszünk majd támogatni. Ennyit akartam mondani, és nagyon támogatjuk ezt a jelentéstervezetet. Köszönöm. Köszönöm szépen az észrevételeiket mondja a jelentéstevő. Nagy a konszenzus, nagy az egyetértés ebben a kérdésben, és mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy mindenkit bevonjak, minden árnyék jelentéstevőt bevonjak a munkába. Köszönöm szépen az együttműködésüket. Rendben van. December 6-áig, ez hamarosan elkövetkezik, kell benyújtani a módosító indítványokat. Bocsánat, nem is december 6-áig, hanem november 28-áig a módosítókat be kell nyújtani. Tehát november 28. Kérem, hogy ezt ne felejtsék el ezt a dátumot. Van még valami? Igen, igen, nagyon közeleg ez a határidő, de remélem, hogy az árnyék jelentéstevők be tudják nyújtani a határidőt, máskülönben el kell halasztanunk az eljárás, nem tudom, ez lehetséges-e. Hát a probléma az, hogy a petíciós szakbizottság az illetékes, és ők január 12-én szavaznak, tehát viszonylag korán kell benyújtanunk a mi anyagainkat. Hát akkor ez van, köszönöm, köszönöm én is. Már is tovább lépünk a 9-es pontra, a magánbefektetés ösztönzése a kulturális szektorban című tanulmány bemutatása Alexander Úzele, kutatási koordinátor, a Nemzetközi Kapcsolatok Intézete, vagy az IMO. Ähm, wir haben die Dame gebeten, uns eine solche... Arra kértük az előadónkat, hogy készítsen egy tanulmányt. Tegnap is a kulturális a kultúra területére való befektetések kérdését vitattuk meg, és úgy hiszem, hogy a következő programokkal való munkában is segítségünkre lehet ez a tanulmány, amelyekről ma beszél a biztos. Kérem tehát, hogy max. 15 percben mutassa be munkáját. Tudjuk, jól tudjuk, hogy a Creative and Cultural Industries jelentéssel jelentésben döbbenetes számokat láttunk, például az európai GDP 2,6%-át a kreatív és kulturális ipar termeli, 600 millió euró évente. En, ilyen módon politikánkban és programunkban meg kell jeleníteni ennek az iparágnak a valóságát, és persze arra is ösztönöznünk kell a tanácsot, hogy foglalkozzon a kérdéssel. Reméljük, hogy ebből a tanulmányból új felismeréseket eh, nyerünk, ezért megadom Alexandre Uzelak asszonynak a szót. Tessék! Uh, the European Parliament uh, has commissioned from us to... Köszönöm. Az Európai Parlament arra kért minket, hogy megnézzük, hogy hogyan ösztönzik a kulturális befektetéseket, magánbefektetéseket az EU-ban. Szerettük volna tehát jobban megérteni a közféra ösztönzőinek a hatását a magánbefektetésekre. Esettanulmányokat, kérdéveket alkalmaztunk. A Nemzetközi Kapcsolatok Intézete vezette a tanulmányt készítő csapatot, illetve a Ljubljanai Társadalomtudományi Kar, és dr. Vesna Csopics volt a Ljubljanai Egyetem részéről a kutatócsoport vezetője. Tavaly decemberben kezdtük a munkát, és idén márciusában fejeztük be, amikor is a tanulmány tervezetét benyújtottuk. Tehát ezek voltak a forrásaink. Megpróbáltuk elemezni a magánbefektetés különböző formáit, azt, hogy ennek milyen hatása van a kulturális politikára, és hogy milyen ösztönzők vannak. Megpróbáltuk az általános tendenciákat azonosítani az EU-ban, a kulturális szektorban, megpróbáltunk a mechanizmusokról, az intézkedésekről áttekintést adni. Tehát milyen intézkedéseket alkalmaznak a közférában a magánbefektetések ösztönzésére, és azt is megnéztük, hogy milyen akadályokkal néznek szembe a magánbefektetők. Röviden elemeztük a tendenciákat, illetve az egyes különbségeket az USA-hoz képest. Ezt is beépítettük a tanulmányba. Az a gondolat, hogy a vegyes forrású finanszírozás az ösztönözheti a művészetek, a kultúra továbbfejlődését oda vezetett, hogy a magánbefektetőket megpróbálták ösztönözni, azonban általában az információ hiány akadályozta meg a helyes cselekvést, nincs komparatív adatbázis a magántőke méretéről, az intézkedésekről, nincs komparatív módszertan sem egyébként Európában, nincsenek ilyen kutatások. Van egy-két információ, ami elérhető az egyes tagállamokról, bizonyos tanulmányokból, amelyeket művészeti, üzleti vállalkozások végeztek egyes országokban. Azonban a meglévő adatokat különböző módszertan alapján gyűjtötték össze, és ezért nehéz ezeket az adatokat összevetni egymással európai szinten. A tanulmányunk fő adatforrásai a következők voltak. Kiküldtünk egy kérdőívet a 27 kulturális minisztériumba azért, hogy a meglevő ösztönzőkről adatokat gyűjtsünk, tehát a magánbefektetés ösztönzőkről. Különböző szintű és részletezettségű válaszokat kaptunk. Sok esetben azt a választ kaptuk, hogy a kulturális minisztérium nem gyűjt ilyen adatokat, ez a feladat a pénzügyminisztériumhoz tartozik. A kérdőiven kívül még a kulturálpolitikákat, tendenciákat vizsgáltuk, a meglévő üzleti vállalkozások, művészeti vállalkozások tevékenységét, amelyekről adatot tudtunk találni. Szeretnék röviden szólni az alapkoncepciókról, amelyekből kiindultunk. A kreatív művészetekre összpontosítottunk, amelyeknek társadalmi előnyeik is vannak, hiszen több kultúr, különböző kulturális területen terjeszték ezeket a kulturális javakat, műalkotásokat. Különböző kulturális értékeket testesítenek meg ezek a művek. Hogyan lehet érték, értékelni ezt? magán jószág, közjószágként kell tekintenünk a kultúrára. Tehát nem csak magán eszközre, hanem közjószágra is. Tehát ez azt jelenti, hogy egy közjószágról van szó, amelynek hatása van a társadalomra, és ez igazolja ugye a kultúrapolitikák kialakítását. Tehát lehet itt kulturális értékről, gazdasági értékről, társadalmi értékről beszélni. Nyilván a gazdasági érték eh, segíti az ágazatok fejlődését, a szociális értéket pedig a kulturális szervezetek eh, tevékenységében látható, amelyek segítik a szociális integrációt. Volt még egy fontos szempont, az, hogy vegyes a finanszírozás. Mindenki tudja, hogy három fő forrása van a támogatásnak, ugye a közfinanszírozás, a magánfinanszírozás, illetve ezeknek a vállalkozásoknak a jövedelme. Megpróbáltuk a közvetett támogatást is megvizsgálni, a közvetlen mellett. Mind a kettő nagyon fontos, annak érdekében, hogy könnyítsük a magánszféra részvételét mondjuk támogatások, pénzügyi és olyan banki konstrukciókról van szó, amelyek esetében nem a kormány dönti el, hogy ki kap és mennyit, hanem a bankok. A magánbefektetés definíciója ebben a tanulmányban <clears throat> tulajdonképpen bármifajta beruházást jelent, amely a kultúrába történik, legyen az magánszemélyek által végrehajtott befektetés, vagy vállalkozások, vagy pedig nem állami szervezetek által történt befektetés. <clears throat> Tehát vannak itt adományok, szponzor tevékenység, közvetlen befektetés, illetve a jegyekből és egyebekből befolyó bevétel. Mi volt az ösztönző? Általában a beruházásra, beruházásnak valami fajta megtérülését várják el a felek, de a társadalmi felelősség is megjelenik, és a fogyasztó függetlensége is egy fontos alapelv, ami befolyásolja a pénzek elköltését. Röviden egy-két dolgot kiemelnék a tanulmányból. Az európai kulturális finanszírozási rendszer főként a tagállamok köré tagállamokra épül, tehát az azt jelenti, hogy a politikai szándéktól függ a finanszírozás, a politikai, politika alakulásától. Általában a közféra által biztosított finanszírozás azt a tendenciát mutatja Európában, hogy csökken. A valóságban az látszik, hogy a stratégia több szinten valósul meg. A közvetlen állami támogatás főként a kulturális infrastruktúra, illetve a művek előállításának a folyamatát támogatja. De tulajdonképpen azt látjuk, hogy megváltoztak a politikák, most már a kultúra fogyasztóit is figyelembe veszik. Például a kulturális szervezetektől azt kérik, hogy bizonyítsák, hogy mennyire relevánsak, vagy releváns az ő munkájuk a közönség számára. A közvetett intézkedések, például az adóösztönzőkön keresztül nagyon jól fejlettek Európában, <clears throat> de általában az egyes tagállamokban különböző ezeknek a hatása a kulturális szervezetekre, a vállalatokra. Tehát az, az adományozás kultúráját még tovább kell fejleszteni és erősíteni Európában. Megvizsgáltuk a magántámogatást, és kiderült, hogy a szponzori támogatásoknak igenis nagy a potenciálja, mert még kis százalékát képviseli a költségvetési ösztönzőknek, de nagy lehetőségek rejlenek benne. Nagyon sok európai országban egyre nő a fontossága, hiszen hiányoznak a további források de azért ne hangsúlyozzuk túl a magánbefektetések szerepét, mert a magánbefektetések összege is különösképpen a válság idején jelentősen csökken. Vannak, akik arról beszélnek, hogy pozitív a kapcsolat az állam, illetve a magánbefektetők között, általában egy más sikeres és jól működő szektorból próbálnak nyereséget, nyereségre szert tenni a magánbefektetők. Tehát nem feltétlen helyettesíthetik a közfinanszírozást. Aztán vannak létező művészeti és egyéb vállalkozói szövetségek, amelyek sok segítséget nyújthatnak, összekapcsolhatják a művészeti és az üzleti világot. Fontos a monitoring, illetve a jelentéstétel, és az, hogy rendszeres felmérések és tanulmányok készüljenek ugyanis a magánbefektetésekről szóló adatok nem összevethetőek, nem jól elemezhetőek nemzeti vagy európai szinten. Az adományok begyűjtésének a módszere még nem elég jól fejlett Európában, de általában nagyon nehéz meghozni a döntést a kulturális szereplőknek arra, hogy egy külön személyt bízzanak meg azzal, hogy adományokat gyűjtsön, hogy pénzt gyűjtsön a működésre. Tehát a legtöbb kulturális szervezetben ez nem jellemző. Összehasonlítottuk az Európai Unió és az USA helyzetét, illetve a tendenciákat. Nagy különbségek vannak a alkotásban is, és aztán a következményekben is. Más és más a rendszer, azt illetően, hogy mekkora összegek vannak, illetve hogy milyen szerkezetű a magánszféra. Más nyilván a politikai és jogi környezet, és nyilván más az erőforrások mértéke, ami rendelkezésre áll, más az adományozási kultúra, és vannak egyéb kulturális különbségek, De az USA-ban nagyobb, magasabb szintű a magánbefektetés aránya, ez viszont nem vezet feltétlenül egy stabilabb művészeti ágazathoz. Az adataink azt mutatták, hogy általában művészeti területen magasabb a magánbefektetés aránya, mint máshol. Ez azt mutatja, hogy az, hogyha túlságosan is függ a művészeti szektor a magánbefektetőktől, az sokkal sérülékenyebbé teszi, mint más szektorokat. Tehát az álláspontunk az az, hogy Európa számára továbbra is az a legnagyobb kihívás, hogy tartsa fenn a közjószág jellegét a kultúrának, és tartsa fenn a közféle támogatását, amellett, hogy a magánbefektetéseket ösztönzi a magánbefektetésnek persze megvannak a gyengeségei, például ugye a hagyományos művészeti programokra összpontosít, vagy a nagy presztízsű kulturális szervezetekre, vagy csak rövid távra tekint előre. Ezért gondoljuk azt, hogy a vegyes finanszírozás lenne a jó, a közfinanszírozás adja a stabil alapokat, és a magánbefektetők pedig bizonyos eseményeket, producereket a saját preferenciáik alapján támogatnak, és így a hozzáadott értéket sikerül lehet elérni a fogyasztók, a kulturális fogyasztók számára. A jelenlegi helyzetben több erőfeszítésre lenne szükség, hogy a közvélemények a közvéleményt, a közönséget, a vállalkozásokat közelebb hozzák egymáshoz, és hogy mindenki a kultúrát élvezhesse, és a magánbefektetéseket is jó irányba vezethessük. Az eredmények alapján ajánlásokat fogalmaztunk meg, ezekről szeretnék röviden szólni. Az egyik az az, hogy a közvetett és közvetlen állami támogatást ki kell egyensúlyozni a művészetek és a kultúra világában. Az, hogy a magánbefektetőket ösztönzik, az ne legyen a köztámogatás hátrányára. Ez egyfajta kiegészítő támogatás, a közféra által biztosított támogatás nem helyettesíthető hiszen ez egyfajta bizalmat jelent az állami támogatás abban, hogy ez egy közjó, ami az egész társadalom számára hasznos. A kultúra közjó jellegét meg kell őrizni. Ez elengedhetetlen. Van egy másik fontos ajánlás, módszertant kellene kidolgozni a komparatív adatok összegyűjtésére. Mert sajnos nincsen az Európai Unióban nem áll rendelkezésünkre semmilyen olyan adatbázis, amelyben komparatív adatok lennének. Tehát nem lehet összehasonlítani az adózási helyzetet, például az adóösztönzőket, de az adatok gyűjtése sem közös módszertan alapján történik, és így aztán nem lehetséges kutatást végezni vannak meglevő kezdeményezések, egy úgynevezett kompendium projekt, van európai kulturális statisztika rendszer, de ezeket is figyelembe kellene venni, amikor az adatokat összegyűjtik. Tehát valami fajta egységes módszert arra lenne szükség. Aztán a meglévő adóösztönzőkről is tájékoztatni kell az érintetteket, hogy ki tudják ezeket a lehetőségeket használni. Aztán az adománygyűjtés, pénzgyűjtés hogyan válhatna szakmaivá, hogyan válhatna a szakmai munka részévé, ehhez is támogatás szükséges. Olyan politikai intézkedéseket kell meghozni, amelyek az érintett feleket célozzák, és az ő igényeiknek felelnek meg. Készítettünk még egy csokornyi ajánlást. Itt azt szeretném csak kiemelni, hogy a jó gyakorlatok cseréjét kellene ösztönözni, hogy hogyan lehet támogatni a magánbefektetőket, a kulturális magánbefektetőket az egyes tagállamokban. A kulturális téren működő testületek, hatóságok gyakran nem tájékozottak, nem tudják, hogy fiskális téren mennyi lehetőségük lenne a magánbefektetők támogatására a kultúrában. Valahogy be kellene tehát ezeket a szakértőket, testületeket vonni a munkába, hogy, a, hogy eszmét cseréljenek egymással, és ki tudják választani a számokra a leginkább optimális megoldást. A végső utolsó ajánlásunk pedig az, hogy a kultúra különböző értékeire kellene alapozni a kulturálpolitikai lépéseket. Tájékoztatni kell a befektetőket, hogy mit finanszíroznak és milyen okból. Az a véleményünk, hogy a legnagyobb kihívás az az, hogy egy proaktív mechanizmust hozzanak létre a kultúrpolitikában dolgozók, hogy a jelenlegi gazdasági környezethez igazodjanak. A magánbefektetést tehát úgy lehet ösztönözni, hogyha a kulturális ágazat kompetenciáinak az erősítésére összpontosítunk, és így vonjuk be a magánszférát a munkába ennek a munkának az lehet az eredménye, vagy az kell, hogy legyen az eredménye, hogy megfelelő jogszabályi környezet alakul ki, ami a fenntarthatóságot támogatja. Megpróbáltam rövid lenni, elnök asszony, úgyhogy csak a lényeget emeltem ki, és természetesen szívesen válaszolok a kérdésekre. Megköszönöm mindenkinek a figyelmet, és csak azt szeretném még elmondani, hogy a tanulmány szerzői nagyon nagy örömmel és kíváncsian várják az önök véleményét és kérdéseit. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Az, hogy mindenki megkapta a tanulmányt öntől, és a könyvet is, úgyhogy itt van nálunk, tanulmányozni tudjuk, és bármikor elővehetjük, amikor szükségünk van rá. De azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy megkezdjük az ön tanulmányáról folytatott vitát. Úgyhogy meg is adom a szót az első hozzászólónak. Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar agradecer la Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani ezért a kitűnő előadásért, ez egy nagyon érdekes tanulmány. Valóban nehéz megbízható adatokat összegyűjteni a különböző tagállamokból ezzel a témával tehát mélyebben foglalkoznék, ugyanis gyakran látom, hogy nem vagyunk képben a kultúra és gazdaság közötti kapcsolatokat illetően. Gyakran az a probléma, hogy egész egyszerűen nincsenek megfelelő adatok, megbízható adatok. Nálunk a GDP 8%-áról beszélnek. 2009-ben 1,9%-ról szóltak a hírek, ma 2,1%-ról szólnak a hírek, tehát úgy tűnik, hogy a rendelkezésre álló adatok nem megbízhatóak, így hát nagyon nehéz megfelelő kijelentéseket tenni erről a témáról. A legjobb az lenne, hogyha ezt a vegyes közfinanszírozott és magánfinanszírozott rendszert tudnánk felépíteni. Tudna röviden szólni még arról, hogy milyen különbözőségek állnak fönn az egyes tagállamok, illetve bizonyos tagállamok között? Vannak-e ezzel kapcsolatban kiemelhető általános megállapítások az Egyesült Államokban? Vannak fő tendenciák, amelyek a mecenatúra irányában mutatnak, de meg tudnám mondani, hogy hol van a fő különbözőség az Európai Unió és az Egyesült Államok között. Egész egyszerűen azért, mert azt látjuk, hogy az Egyesült Államokban a szabad adományozásnak, mecenatúrának a tendenciája mutatkozik meg. Ettől mi messze vagyunk. I'm sorry. We are collecting. You can give the answer. Összegyűjtjük a kérdéseket, miután összegyűjtöttük. Ezután kap ön is szót. Szeszúr. Gracias, presidenta. La verdad es que estoy muy satisfecho. Köszönöm szépen, elnök asszony. A pontosan egy ilyen tanulmányt kérvényeztünk mi a frakciónk részéről, hogy készüljön egy ilyen tanulmány. Hiszen az a benyomásom, hogy egy igazi igény jelentkezett ez iránt, és hogy egy ilyen tanulmány minnyájunknak hasznára válik. Nemrégében kaptam meg ezt az összefoglalót, én is most fedezem fel, de alapvetően érdekesnek tartom, ami itt elhangzott. De ugyanakkor úgy hiszem, hogy az egyetlen hiányosság abban rejlik, hogy Hollandia, az Egyesült Királyság, Olaszország és Szlovéniára terjed ki a tanulmány, de kérdezem, hogy Németországra és Franciaországra miért nem koncentráltak. Ezek nagyon nagy országok, érdekes a rendszerük, de nem beszélt Spanyolországról sem egyéb iránt. Azt kell, hogy mondjam, hogy a bal és a jobboldali kormányok egyként nem biztos, hogy megfelelően kezelték ezt a kérdést. Éppen ezért a Maria Badiu által felvetett kérdésre szeretnék visszautalni, jelesül, hogy fontos a komparatív tanulmány. Meg kellene vizsgálni az USA és az EU-ban lévő rendszereket, azért, hogy lássuk, hogy a kultúrát és a sportot és más ágazatokat hogyan finanszíroznak az USA-ban és nálunk. Az a benyomásom, hogy van mit tanulnunk az amerikaiaktól, és európai jogszabályokkal lehetne szabályozni ezt a terepet. Persze, a takarékosság időszakát értjük, éljük, és a kultúra, és főleg a sport finanszírozásában komoly megtakarításokat kell alkalmazni, de éppen ezért nagyon fontos, hogy a PPP-k, a magán és a közkész közös finanszírozásával tudjuk a fiz- finanszírozni a kultúrát. Nem szívességet tesznek nekünk a magánbefektetők, hanem sokkal inkább ez egy kölcsönös, mindkét fél számára hasznos megközelítés, és csak itt tudunk jól eljárni. Köszönöm szépen, Helga Trüppel kapszót. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadást, köszönöm az ajánlásokat. Vissza szeretnék ezekre térni. Beszélt az ÁFA intézkedések harmonizációjáról, ez elfogadható számunkra. Múlt héten a plenárison Strasbourgban többséget kapott az a szavazás, hogy csökkentsük a digitális, kulturális javak és szolgáltatások áfáját. Kérdezem, hogyan látja ezt a kérdést, ezt a politikai lépést, hogyan értékeli, illetve hogy hogyan értékeli a kulturális szolgáltatások intézményét. Mire terjed ez ki, hogy milyen körre terjed ki, hiszen beszélt erről. És van egy második, volt több ajánlás, és az utolsó az volt, hogy a kulturális politikai intézkedéseket különböző kulturális értékek határozzák meg. Őszintén szóval nem értem, hogy mire gondolt, nem teljesen értem, hogy mire gondol ezzel a kijelentésével. Köszönöm. Boris úr, parancsoljon! Köszönöm szépen. Két kérdésem van. És ezek mind a fő kérdéssel függenek össze. Az első kérdés. A kis és középvállalatok részesedésére vonatkozik a kultúra területén. Tudjuk, hogy sok eszközzel lehet támogatni az innovációs erőt, és lehet helyzetbe hozni egy kis és középvállalatokat. Mit gondol, nem jelent ez akadályt, ez a szabályozás? Hiszen ezek a plafonok éppen a támogatást akadályozzák meg, hiszen túl alacsonyan vannak meghúzva. Nem lehetne, mit gondol, nem lehetne európai eszközökkel jobban finanszírozni és jobban fellépni itt. A második kérdésem pedig a film területére vonatkozik. Nem tudom, hogy mennyiben vizsgálta meg ezt a kérdést, de az Egyesült Államokban a magánrendszer meglehetősen sikeresen működik. Nálunk, ezzel szemben Európában, általában közpénzből finanszírozzák a filmgyártást, és a magántőke csak kis részben vesz részt a filmipar finanszírozásában. Miért van ez így? Van valamilyen akadálya annak, hogy a magánágazat nem vesz részt a filmek finanszírozásában? Ez egy hatalmas piac. És úgy gondolom, hogy az európai potenciált jobban ki lehetne használni, már pedig ez egy nagyon hatalmas, egy nem nagyon hatalmas, de egy hatalmas potenciál érti-e, tudja hogy Európában a magántőke miért nem vesz részt aktívabban ezen a területen? Köszönöm szépen, ezt a kérdést én is szívesen feltettem volna, tehát megtakarítom most ezt a kérdést. Ki, ki válaszol? Ön vagy a kollégája? Ön válaszol? Vagy az ön kollégája fog válaszolni? Azt mondta, hogy vannak kollégák. Ez egy misunderstanding volt, egy teljes félreértés volt. Öné a szó. Uh, well, the difference, the first question was about difference. Az első kérdés az USA és az EU rendszerének különbözőségére vonatkozott. Nos, az adó reformot az USA-ban a 60-as évek végén végrehajtották. Sokkal kidolgozottabb az adórendszer, sokkal komplexebb, Egyébként a tanulmányunkban, amennyire tudtuk, ezt körül, körvonalaztuk az USA adórendszer előnyös voltát, és az adókedvezmények is nagyobbak, mint Európában. Úgy gondoljuk, hogy ha magasak az adók, és hogyha az állampolgárok úgy gondolják, hogy a normális adó befizetéseikkel már megtette, eleget tettek a béli kötelezettségeiknek, hogy a kultúrát is támogatják, akkor nem motiváltak, hogy további csatornákon részt vegyenek a kultúra finanszírozásában. Az USA helyzet ugyanakkor azt is mutatja, hogy a kulturális ágazat egyáltalán nem stabil. Ráadásul pedig hosszú hagyománya van annak, hogy adókedvezményeket adjanak a kultúra finanszírozásának. Úgy gondolom, hogy ezt a rendszert alaposan kell megvizsgálnunk. A tanulmányunk elkészítésére korlátozott idő állt rendelkezésünkre, és nem is volt elegendő nem tudtunk elegendő oldalt írni a rövid tanulmányban, éppen ezért érdemes volna az USA rendszerét közelebbről megvizsgálni. Csak trendeket tudtunk felvázolni. A tanulmány mellékletében egyébként találnak információkat az USA rendszeréről, illetve azon adóintézkedésekről, amelyekkel találkoztunk kérdőívünk kapcsán. Nos, a különböző jogrendek különbözősége az egyik oka annak, hogy a kulturális ágazat miért nem tud hatékonyan élni az adó rendszerben rejlő lehetőségekkel, egyszerűen gyakran nem is, nincsenek is vele tisztába. Egy határokon átnyúló katalógust akartunk fölállítani, amelynek segítségével a kultúra hétköznapi, a kultúra kétkezi munkásai navigálhatnak a rendszerben, és megláthatják, hogy melyik országban milyen adó kedvezmények állnának rendelkezésükre. Úgy gondoljuk, Úgy gondoljuk tehát, hogy nagyon fontos az adatok szisztematikus áttekintése. Érdekes, érdemes volna a különböző projekteket és lehetőségeket egy nagy átfogó kompendiumban összegezni, ahol a egyes jogrendek jogszabályaiba betekintést adunk, és így a kultúra alkotói jobban megértenék, hogy hol milyen lehetőség áll rendelkezésükre. Sajnos a két ágazat között nincsen elegendő kommunikáció, és itt játszanak a művészetet képviselő szervezetek eh, fontos szerepet. Úgy gondoljuk, hogy őket is helyzetbe kellene hozni, és olyan adatokat lehetne tőlük kapni, amelyek szisztematikusabbak, és egy eh, hasonló módszertanon alapulnának, és ilyen módon eh, a különböző nemzeti kontextusokat jobban át tudnánk tekinteni. Ami pedig az esettanulmány kérdést illeti, Európa ugye nagyon sokszínű, sokarcú. És persze bármely európai országot kiválaszthattuk volna, mi igyekeztünk különböző példákat találni, nem csak a nagyszerű példákat, hanem azokat a példákat is, amelyek nem jól működnek, hiszen az volt a cél, hogy egy mindenki számára hasznos áttekintést adjunk arra jutottunk, hogy az Egyesült Királyság és Hollandia rendelkezik a legkidolgozottabb szakpolitikákkal. Most már több évtizede működnek ezek a politikai intézkedések. Egyébként ezen országokban művészeti szervezetek is fontos szerepet játszanak. Mi több, e két ország tekintetében sok adattal rendelkeztünk. Franciaországot talán azért nem választottuk ki, mert nem volt francia anyanyelvű, franciául jól tudó munkatársunk a kutatók csapatjában. És ugye a másodlagos források azok mindig csak Franciaország esetében csak franciául állnak rendelkezésre. Tehát korlátozott bennünket a nyelvtudás is, ilyen módon nem tudtuk kiterjeszteni vizsgálatunkat Franciaországra hiszen fordítással nem lehet ezt megoldani. Úgy gondoljuk, hogy a különböző európai berendezkedésekbe adtunk betekintést Lengyelország, Szlovénia két új ország, az Egyesült Királyságnak Hollandiát már említettem. A két új tagállammal öm, példájával meg tudtuk mutatni, hogy az új tagok milyen kihívásokkal állnak szemben, és Olaszországi szintén egy teljesen más példát adott. Az áfa harmonizációra is rákérdezett valaki. Megvizsgáltuk a példákat. Volt egy jogász is a csapatunkban, aki nyomon követte a kutatásnak ezt a részét. A jelenleg meglévő kivételek azt mutatják, hogy ezeknek néha nagyon jó kihatásuk volt, jó eredményre vezettek. Ezért úgy gondoltuk, hogy fontos amellett síkra szállni, hogy a kivételek fennmaradjanak. Hiszen a kultúra a közjavak egyik része, és csak a piaci erők nem igazán tudják fenntartani. Ezért ez az implicit támogatás mellett szálltunk síkra, amelyet a kulturális ágazat, a kulturális szervezetek kaphatnak. nem merészkedtünk arra, hogy válaszokat is adjunk arra vonatkozólag, hogy hogy kell ezt pontosan szabályozni, de felmutattuk tanulmányunkban, hogy milyen fontos kérdésről van szó. Tehát az adó és az adópolitika területén, ami a kultúrát illeti, mélyreható kutatást érdemes elérni, erre, e, ezt a felismerésre jutottunk tanulmányunk során. What was the... There was a... The last recommendations it was about um, uh, the different values of culture. Az utolsó ajánlásunk a különböző kulturális értékekre vonatkozott. Nos, hát erre kérdeztek rá. Mi úgy gondoljuk, hogy a kultúrát nem lehet csak a piac által szabályozott közjónak tekinteni, nagyon sokarcú, sok osztató kultúra. És talán engedjem, akkor most elővegyem a papíromat, és uh, itt puskázzak, hogy mit is akartunk mondani. Hát úgy gondoljuk, hogy holisztikusan kell értékelni ezt a kérdést, nem csak gazdasági módon. A gazdasági hasznát kell nézni, hanem szélesebb körű kulturális szociális, társadalmi hasznát is meg kell vizsgálni a kultúrának. A kulturális ágazat kompetenciájának fejlesztését kell promotálni, hogy magyar szavakat használják, tehát a kulturális ágazat szakértelmét kell előbbre vinni, meg kell értenünk, hogy más-más kulturális értékek is vannak, amelyeket meg kell őriznünk. Hatim úr, kér ön is szót, mert felemelte a kezét. Tessék, parancsoljon. Eh, Azt szerettem volna kérdezni, hogy ezzel a tanulmányjal kezdünk-e valamit? Tehát a bizottság felé kérésre vagy ajánlásra fogunk-e fordulni? Mert ami Nekem tűnik ebből, de hát én szeretném meghallgatni majd természetesen a tanulmány készítőjének a véleményét. Hát én nyilván az olasz esetről beszélek, szerintem ez eléggé jellemző Dél-Európára. A magánbefektetők a kultúrában általában szponzor jelleggel működnek, tehát a hirdetéseket szponzorálják, és nem fiskális jellegű támogatásról van szó, de ez kockázatos, mert ugye mondjuk, ha valaki megnézi mondjuk egy fesztiválnak a programját, akkor azt látják, hogy a program tele van mindenféle szponzor védjegyével, reklámjával. Nem tudom, hogy ez szerte Európában így van-e, nálunk így van, de hát az az igazság, ugye, hogy vannak ösztönzők, támogatások, amelyek aztán a, könyvtár, amelyek a könyvtárakat támogatják és egyebeket máshol. Nálunk pedig mondjuk a szponzor a saját védjegyét megjelenítheti, mindegy, hogy egy bank, vagy egy vállalat, vagy kicsoda. Tehát nem tudom, hogy az eszmecserénk végeredménye az mondjuk erre kitérhet-e, tehát tegyük fel, hogy az európai intézményeket felszólítjuk arra, hogy azt próbálják ösztönözni, hogy legyen adócsökkentés, vagy valami fajta ösztön, legyenek adóösztönzők a kulturális befektetésekhez, és ne pedig ezt a másik tendenciát támogassuk. Lehet, hogy ez csak bizonyos országokban van jelen. Nekem úgy tűnik, hogy azért ez elég jellemző nálunk biztosan. Tehát kérdezem, hogy akkor ezt a tanulmányt néhány ajánlással lehetne -e zárni, vagy hogy tudjuk, hogy mi történik, tehát hogy hogy lehet akkor megnyitni a újfajta lehetőségek tárházát. Tehát a mi szakbizottságunknak kellene szerintem valami fajta inputot hozzátenni ehhez a bizottság számára, hogy használja föl az eredményeket. Igen, kedves Gáltimó úr, ezt a kérdést a hölgy nem tudja megválaszolni önnek. Mi kértük őt arra, hogy egy ilyen tanulmányt készítsenek, hogy mi mit teszünk ezzel a tanulmányjal, azt már nekünk kell eldöntenünk. Tehát először is el kell olvasnunk, meg kell néznünk, hogy következtetéseket tudunk -e levonni, és a munkánk alapját kell, hogy képez az elkövetkezendő években, ha a kulturális, kreatív szektor, mint szektor, ami témánk. A mai napon nem tehetünk más, mint hogy hivatkozunk erre a tanulmányra, és egy dolgot még szeretnék ösztönözni, nagyon fontos lenne számomra, hogy önök is utána járjanak, hogy az északi országokban mi a helyzet. Tudom, hogy Svédországban nagyon sok a probléma a kultúra finanszírozása területén, de nagyon szívesen tudnám, hogy hogyan éli mégis túl ezt a helyzetet a svéd kultúra. Nem lehet kifogásunk, e, aztán az sem, hogy nincsen onnan érkező kolléga. Tehát meg kell látogatnunk egy országot, egy frankofon országot és Franciaországot is, hogyha szeretnénk látni az ottani helyzetet. Tehát nem lehet indok az, hogy nincsen frankofon kolléga itt. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy egy ilyen tanulmányt a lehető legintenzívebben és a lehető legmélyebben értelmezzünk, és megérjük, megértsük, hogy hol vannak a különbözőségek az országok között, ugyanis sajnos nagy különbözőségek vannak, és biztos vagyok benne, hogyha megnézi eh, Nagy-Britanniát, Szlovéniát, Lengyelországot, Hollandiát, akkor ez egy rendkívül eh, szerte ágazó képet mutat. Nagyon sokan Közép-Európában, Észak-Európában eh, teljesen máshogy járnak el. Tehát egy, lehet egy másik tanulmányt is meg kell rendelünk, hogy hogyan tudjuk a pénzeket beszerezni a kultúra részére. Szeretne még az elhangzott kérdésre válaszolni? Out the sponsorships. Ami a szponzori viszonyt illeti, Nos, hát az adó kedvezmény mindig segíti ennek az ügynek az előbb, előrevételét. Hiszen a szponzorálás során nem altruizmusból szponzorál valaki, hanem reklám hasznot remél maga számára. És ezek a szponzorok általában a látható, nagy presztízsű eseményekre koncentrálnak. és azok a kulturális események, amelyek mondjuk a kulturális sokszínűség mellett szállnak síkra, kevésbé láthatóak, és ilyen módon kevesebb szponderi, szponzori bevételre számolhatnak. Az alapítványok, mondjuk a bankok alapítványa, mint eh, Olaszországban ugye ezek erősen működnek, talán valóban inkább a, a szociálisan fontos kulturális programokra is tudnak koncentrálni, nem úgy, mint a szponzorok. Hát igen, ami a, az esettanulmányokat illetét így döntöttünk, nem tudom ezt most már visszacsinálni, de azt gondoljuk, hogy ez a kutatás ez csak egy első lépés. Megvan a saját értéke, de ennek a kutatásnak, ennek a tanulmánynak, de ahhoz, hogy igazi uh, szakpolitikai döntést lehessen előkészíteni, egy alapvetőbb, konstansabb és átfogóbb kutatásra van a szükség. Még egyszer mondom, egy ilyen kompendiumot, egy összegző művet kellene összeállítani, amely az egyes nemzetek szabályozási rendszerébe adna betekintést. És ez valóban mindenkinek nagyon hasznos volna. Ezt évente frissíteni lehetne, updatolni lehetne, azaz updatolni lehetne, és úgy gondoljuk, hogyha magan tőke kultúrában való szerepét szeretnénk megvizsgálni, akkor fontos, hogy a helyzetet és a különböző pillanatfelvételeket össze tudjuk kapcsolni. Köszönöm szépen. Ez lesz tehát a különböző ország esettanulmányok alapja. Köszönjük szépen, hogy elvégezte a munkáját. Fontos információkkal gazdagodtunk ebből. Köszönöm szépen. Tízes napi rendi pont, erre térünk rá. Ja, bocsánat, a bizottság kéri a szót? Van valaki a bizottságtól, aki szót kér? Sombron asszony szeretne felszólalni? Kéri a szót? Sombron asszony. Nem kötelező persze, nem szükséges. Nem, elnök asszony. Köszönöm szépen. Szeretnék visszatérni arra a megjegyzésre, amit ön tett. Az eset tanulmányok szükségszerűségével kapcsolatban, olyan esettanulmányok szükségszerűségével kapcsolatban, amelyek tényleg lefedik, megmutatják a valóságot. Mi ezeket támogatjuk, és nagyon örülünk, hogy ennyien érdekes tanulmány született arról, hogy milyen magánbefektetések valósulnak meg a kulturális szektorban. Ez a tanulmány alapvetően azt az irányt követi, amit a kultúra finanszírozás területén mi is alapvetőnek tartunk a bizottság köreiben. A Kreatív Európával kapcsolatos programunkban is ezt fogjuk majd támogatni. Ebben a programban egy új finanszírozási eszközt irányzunk elő a kreatív, kulturális szektor támogatására. Egy ilyen fajta tanulmány mindenképpen inspirációt jelent a munkánk számára, és osztjuk az itt tett megállapításokat, nevezetesen azt, hogy egy összehasonlító komparatív megközelítés módot kell alkalmazni, és mi a bizottság körein belül, illetve a tanácssal együttműködve, és a DG régióban is azon dolgozunk, hogy hogyan tudjuk ezeket a finanszírozási kérdéseket átlátni. Köszönöm szépen. El kellene gondolkoznunk arról, hogy önök a saját kutatási részlegükben egyfajta follow-upot, nyomonkövetést tudnának-e biztosítani e tanulmány számára. Tehát tudnák-e frissíteni ezt a tanulmányt, hiszen önöknek egy hatalmas szervezet áll a rendelkezésére ehhez a munkához, amivel más nem rendelkezik. Úgyhogy én szívesen látnám, hogy Franciaországban, Németországban, adott esetben Magyarországon milyen újdonságok születnek a közeljövőben, és jó lenne, hogyha ezt a feladatot elvállalná az önök kutatási részlegesebben segítségünkre tudnának lenni ugyanis erre pénzt kapnak, úgyhogy erre esetleg energiát is fordíthatnának. Köszönöm, hogy itt voltak, és eleget tettek a meghívásomnak. Most pedig áttérünk a tízes napi rendi pontunkra. Berlanger úrnak a bolonyai folyamattal kapcsolatos jelentésére. Nem akarom itt szaporítani a szót, már sok mindent elmondtam legutóbbi alkalommal, megadom önnek rögtön a szót. Köszönöm, elnök asszony. Én sem szeretném megismételni a legutóbbi szakbizottsági ülésen megtartott előadásomat. Ez teljesen felesleges lenne. Úgyhogy csak néhány aspektusra térek ki, amelyeknek politikai jelentősége van. És természetesen azt is észben tartom, hogy a kollégák már olvashatták a javaslatom teljes szövegét. Tehát az állásfoglalásra irányuló indítvány szövegét már mindenki olvasta, úgyhogy most együtt egy kicsit ugorjunk be ebbe a témába. Szerintem az a legfontosabb politikai szempont, amit el kell érni a parlament döntésével, egy ilyen jellegű döntés ugye plenárisan születik, a folyamat végén, az eljárás végén. Nagyon fontos lesz ennek a jelentősége, ahogy mondtam. Az lesz, hogy ki emeli az európai intézmények szerepét. Abban, hogy létrehozzuk az európai felsőoktatási térséget, illetve tovább teljesítsük, kiteljesítsük ezt. Tehát az azért ugye furcsa lenne, hogyha az európai felsőoktatási térség megvalósításában vagy kiterjesztésében csak a tagállamoknak lenne szerepe és feladata. Az intézményeknek is van. Ezt a tiszta, a józan ész logikája mondatja velem. Amennyiben ez így van, akkor részletekbe kell majd bocsátkozzunk Vasziliu biztos asszonynal egy másik témáról is, amelyel a parlament fog foglalkozni, amelyben a konkrét dolgok jelennek meg. De mivel én jogászként állok ehhez az ügyhöz, én Lisszabonhoz szeretnék visszamenni, a 175. cikkhez pontosan. A szerződésnek a 175. cikke ugyanis azt mondja, hogy az Unió hozzájárul a minőségi oktatási rendszerekhez és ösztönzi a tagállamok közötti együttműködést. Ezt mondja tehát Lisszabon, hogy az Unió bizony hozzájárul a munkához. Ez egyáltalán nem az unió távollétét jelenti, hanem jogi szempontból is azt jelenti, természetesen nem egy eh, exkluzív kompetenciával rendelkezünk, hiszen ez butaság lenne de egy nagyon precízen körülhatárolt szerepet ruház ez a szerződés az intézményekre, abban, hogy támogatják, segítik a tagállamokat a fellépésükben, természetesen ugye a felelősség a tagállamoké, és az a feladat, hogy az európai dimenziót erősítsük az oktatásban. Tehát a szerződés mondja ezt ki, hogy az oktatásnak van európai dimenziója. Azt is kimondja a szerződés, hogy támogassuk a tanárok, illetve a diákok mobilitását, az oklevelek kölcsönös elismerését, és ez tulajdonképpen a bolonyai folyamat. És így tovább mondhatom. Tehát ez azt jelenti, hogy a parlamentnek és a tanácsnak megvan a feladata a, jog, a szabályos, tehát ez együttdöntési jogalkotási eljárással járjanak el. Nézzük meg, hogy milyen címet adtunk ennek. Hát gyakorlatilag a szerződések alapján járunk el. Nyilvánvaló egy jogász az mindig a jogszabályokból indul ki, úgyhogy én sem tehetek másként. A bizottság ösztönzi ezt a fajta munkát, és azt látom, hogy a parlament és a bizottság munkája konvergál, tehát nagyon egy irányba haladunk. A felsőoktatási reform végrehajtása természetesen a tagállamok feladata, de a bolonyai folyamat az Európai Unió egyetemeinek a modernizációját célozza, az európai kutatási térség és az európai felsőoktatási térség összekapcsolását, és mindez azt mutatja, hogy a e feladat az túllép a tagállamok határain és azt mutatja, hogy az a feladat, hogy megvalósítsuk az intelligens növekedést, a tanácsnak és a parlamentnek, és így gyakorlatilag szerepel egy komplet lista arról, hogy mi a feladata a tanácsnak és a parlamentnek. Tehát ez azt jelenti, hogy megvannak a feladataink, egy irányba mutatnak ezek a folyamatok. Többet kell tennünk azonban annál, mint amit eddig tettünk. Mert a bolonyai folyamatról csak néhány tagállamban hallottam eddig. Van egy másik dolog is. Általában különbség van Európa egyik és másik része, része között, ugyanis a folyamatot másképpen valósítják meg az északi államok. Ugye mi olaszok már megszoktuk, hogy északról és délről beszélünk, de hát úgy látszik, hogy most már másoknak is hozzá kell ehhez szokni látjuk ezt a távolságot, ezt a szakadékot. Nem lehet erre építeni Európát, mindenki tudja, hogy ez hova vezet. Természetesen ezt nagy tisztelettel mondom az északi országok irányában. Lépnünk kell emiatt is, és elnézést kérek, hogy ezt a kifejezést használtam. Ki kell egyensúlyozni az északot és a délt. Azért, mert ez a szakadék azt jelenti, hogy azok a diákok, azok a hallgatók, akik a dél-európai országokból jönnek, a mediterrán országokból jönnek, hátrányos helyzetben lesznek, sokkal nehezebben tudnak bejutni a munkaerőpiacra, pontosan azért, mert sokkal több akadályjal néznek szemben. Gondoljunk csak az oklevelek elismerésére, vagy a szakmai mobilitásra. Ugye az északi államok állampolgárai bárhova utazhatnak szinte ahhoz, a szemben, ami, amilyen helyzetben a déliek találják magukat. Tehát az unió feladata gyakorlatilag az, hogy segítsen ezt az egyensúlyt megteremteni a tagállamok között. Tehát olyan intézkedéseket kell találni, amelyek segítik ezt. És én csak egy példát mondok arra, hogy hogyan lehet párhuzamosan haladni. Egyfajta közösség ellenes kizárás történt, a tagállamok exkluzív kompetenciájába tartozik az oktatás. Ugye van egy két éves konferencia, ahol az oktatási miniszterek találkoznak, tehát mondom még egyszer, hogy a két évente, és ők felelősek ezért gyakorlatilag az unión kívül. És a, a következő is, a bukaresti konferencia is az unió hatáskörén kívül van, tehát ezek a miniszterek leülnek, és akkor ők az EU-n kívül szépen elintézik ezt a folyamatot. Nyilván ez nem az én asztalom, tehát nem akarok ebben nagyon-nagyon belefolyni, de még egyszer mondom, a bizottságnak és a parlamentnek együttműködésben ki kell javítani ezt az eljárásmódot. Hát ez nem jó. Hát van egy olyan találkozó uh, itt, de hát egy, a, a tanácsban kellene ennek lezajlania, hát nem lehet ezt az unión kívül megoldani, a, fogják a tagállamok és oda küldik a minisztereiket, és gyakorlatilag még a puha normatíván is kívül vannak, ők ott szépen kint megoldanak mindent. Sokkal ö, egyenlőbb, tisztességesebb módon kellene ezt megoldani. Kellene egy először is egy stabil jogalap, ami ugye megvan a szerződésekben, és ebből, lehetne ki, ebből kiindulva lehetne az eredményt elérni. Én nagyon remélem, hogy sikerül ezt a tanácsban megoldani, hát talán javasolhatjuk ezt. Én kívánom, hogy a Dán elnökség vagy a lengyel elnökség ezt az ügyet vegye a kezébe, és határozottan kezelje. Aztán a másik dolog a következő. A javaslatunkban csak emlékeztetem a kollégákat, hogy beépítettük, hogy a, megjelent ez a hatékonysági célkitűzés, ugye, a bolonyai folyamat, az európai felsoktatási térség megerősítése. Ugye szerettük volna az oklevelek érvényességét elismerését elérni Európa valamennyi országában. Tehát mindenütt érvényes legyen egy oklevél, azt vala, ahol, független attól, hogy azt valaki hol szerezte meg. Ez egy alapvető jog kellene, hogy legyen. A mobilitáshoz kapcsolódik. És bizony ennek vannak következményei. ez nem csak az, hogy egy, egyfajta szükséglet, vagy hogy emiatt a jog miatt, hanem ez egy gyakorlati igény, egy gyakorlati szükséglet, hát különben hogy mennek ezek a fiatalok dolgozni máshova, ha nem ismerik el az oklevetüket, oklevelüket. Hát ez az unió feladata. Nem tehetünk úgy, mint hogyha nem lenne, mondjuk nem lenne érvényes az az oklevél, amit valaki Olaszországban kap. Ennek az Egyesült Királyságban, Németországban, Franciában, Franciaországban is működőképesnek kell lenni. Ez egy teljesen másik bizonyítéka vagy, vagy oka annak, hogy lépnünk kell. Ez lesz a teszt, hogy az oklevél érvényes lesz-e. És aztán ugye hogyan jutunk el odáig, hogy el, a kölcs, az okleveleket kölcsönösen elismerik? A rugalmasság, ugye a tanulás eredménye. Nézzük az egyes ö, egyetemeket, ugye Humboldti Egyetem például két, faj, két lelkülete van, két küldetése. Az egyik a kutatás ezek közül és ugye nyilván egy kutató nem üldögélhet állandóan a fenekén, látnia kell a világot, utaznia kell, és tapasztalatot kell csernie, cserélnie másokkal. A didaktika az nem vált nemzetközivé, minden ország gyakorlatilag a saját valóságát éli, a saját oktatási rendszerében, és csak a nemzeti szemüvegével tekinti a dolgokat, a nemzeti sapkájával gondolkodik de hát ezt nem lehet így folytatni. Még két dolog zárásként. Az egyetemeknek van egyfajta szociális aspektusa is. Bizonyos államokban nagyon sokan nem jutnak be az egyetemekre, azok, akik a társadalom perifériájára szorultak, és vannak olyan tagállamok, ahol ezeknek a fiataloknak a száma túlságosan magas, és a Bologna az Európa 2020-as stratégia azt mondja, hogy ezt a számot csökkenteni kell. Szerte Európában a bolonyai folyamat segítségével segítenünk kell a hátrányos helyzetűeket, hogy az egyetemre eljuthassanak. És akkor még egy dolog zárásként. Én fel tudtam venni a kapcsolatot a hallgatók szervezeteivel, itt-ott egyetemi hallgatókkal is beszélgettem az egyes tagállamokban. És az az igazság, hogy a diákokra nem figyelünk oda. Ez a fajta struktúra, ez csak egy kormányközi struktúra. Hát nem lehet csak a képzési rendszerre összpontosítani. Hát diákközpontúnak kell ennek lennie. nem, ez egy alap, alapvető változás, amelyet az egyetemek életében láthattunk. Most még olyan fajta didaktikai, olyan fajta oktatási tevékenység folyik, ami a, az előadásokra, a vizsgákra összpontosít, és nem ö, diákközpontú. De valahogy a diákok részvételét kellene ö, erősíteni, a, a tudás világába ö, való utazásra hívjuk ezeket a diákokat. Nem, e, ezeket a szempontokat nagyon sok tagállam nem veszi figyelembe. Vannak olyan tagállamok, ahol már javult a helyzet. De Engem meglep, hogy régen például Olaszországban sok kifejez, olasz kifejezést használtak, de manapság elterjedt egyfajta szabványosítás, senki nem érti azt, hogy mi a lényeg, vagy minek kellene lennie. Hadd mondjam el, hogy mi történt. Egy, egy helyzetben Mászéki kollégáimat nem szeretném leszidni, vagy nem szeretnék nekik ellent mondani. Nem azért adjuk a pénzügyi támogatást valakinek, hogy a diákot küldje külföldre, és aztán a külföldiek, a párizsiak szervezzék meg ennek a diáknak a tanítását. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy a diákokat küldözgetjük egyik tagállamból a másikba, mint valami postai csomagot, hogy aztán itt-ott kiképezzék őket. Pontosan arról lenne szó, hogy az oklevelek elismerhetőek, elismertek legyenek. Én például a Sapienzára jártam Rómában, ott szereztem meg a diplomámat, és ennek a, ennek a diplomának is elismerhetőnek kellene lennie, de például a Massachusetts Institute of Technology diplomáját nem fogadta el valaki. Azt, ö, Olaszországban azt mondták, hogy hát igen, hát ez az MIT, hát ez egy, hát ez semmi. Hát látják, hogy micsoda problémák vannak. A nemzetek feletti szinten, nem csak ö, belpolitikai szinten. Elnézést kérek, hogy ennyi idejüket vettem el. Ja, Nos, nincsen túl sok időnk már, 20 percünk mindössze és tudjuk, hogy december 6-áig, tehát 10 nap múlva legkésőbb be kell nyújtanunk a módosító indítványokat. Januárban fogunk szavazni, december 6-áig tehát meg el kell készülnie a módosítóknak, ezt tartsák észben, nincsen több időnk. Jó, Lőke Gór úr szeretne hozzászólni. Nem, erről a térről. Témáról beszélünk. Én is készítek módosító indítványokat, amelyeket majd benyújtok a, benyújtok a határidő előtt, de egy-két dolgot szerettem volna csak kiemelni, amelyeket egyébként meg is erőt is ez a jelentés. Az egyik például az oklevelek elismerése, kölcsönös elismerése. Én nem tudom, Bellinger úr erről pontosan szólt-e, hogy ugye az egyetemi oklevelekről van szó, de mi van a középfokú oktatással, vagy a szakképesítésekkel, és így tovább. Azok nem, jön, nem kerülnek ide mert nem tartoznak a bolonyai folyamat keretei közé, de hát talán az, az a helyzet még bonyolultabb. Ez az egyik megjegyzésem. A másik, a diákokról amit mondott. Ugye hallott, amit, amit legutoljára mondott Berlingver úr. Garantálni kellene azt, hogy mondjuk az Erasmus diákok, akik megérkeznek Franciaországba, valóban támogatást kapjanak, de hát a saját diákjainkkal is problémák vannak, tehát hogy a saját egyetemeinken sem tudjuk ellátni ezeket a diákokat, és nem tudjuk a megfelelő oktatási szolgáltatást biztosítani nekik. Már a legutóbbi szerettem volna mondani valamit, nem tudom pontosan megfogalmazni ezt a gondolatomat, de ahhoz, hogy európai szinten az oklevelekkel is kölcsönösen leismerhetőek legyenek, Hát ahhoz az is kell, hogy a, a tanulási mód hasonló legyen, kompetens legyen az egyes egyetemeken szerte Euró, Európában. Tehát nem tudom, hogy nem lehetne valami fajta Maastricht kritériumokat szabni az egyetemek számára. Tehát ahhoz, hogy valaki ahhoz, hogy egy egyetem olyan okleveleket tudjon kiadni, amelyeket aztán Európa szerte elismernek, meg kellene, hogy feleljen bizonyos kritériumoknak, X ösztöndíjas, ilyen-olyan feltételeket kellene még teljesíteni, és akkor utána aztán elismerhetőek lennének az oklevelek. Ezt mind mondani kell, mert amit te mondasz az oktatás minőségéről, az egy dolog, de ez mind oda kapcsolódik. Hát nem tudom, a humántudományok terén mondjuk ez nehéz, de hát ezek csak olyan felvetések, amelyeket szeretem, amelyeken szerettem volna, hogy elgondolkodjál. Köszönöm szépen. Bocs, wir haben ganz wenig. asszony, kevés az időnk, rövide fogja a szót. Igen, nem szeret csak nem akarom azt megismételni, amit már elmondtam legutóbb, hanem szeretném összpontosítani a figyelmünket egy bizonyos aspektusra, amit Luigi Berlinge felvett a jelentésében, Nemzetesen ez az európai képesítési keret és a nemzeti képesítési keretek kérdése. Ennek hátterében németországi vita is áll. Egyre inkább kételkedünk abban, hogy európai és plusz 27 nemzeti kvalifikációs keret oda fog-e vezetni a végén, hogy kölcsönösen el tudjuk ismerni a szakképesítéseket, egyetemi végzettségeket, és ez megkönnyíti az európai szakképzési rendszert, hiszen az egyes nemzeti államok annyira különböző eh, rendszereket dolgoztak ki, hogy még például a németországi abitúr nevezető iskolai végzettség nem feltethető meg Franciaországban eh, semminek, vagy egy harmadik szintű képzésnek, egy másik országban negyedik szintűnek, tehát eh, nekem nincsen megfelelő megoldásom erre, nagyon nők a különbözőségek, de el kell gondolkoznunk, hogy a különböző kvalifikációs keret kereteket és a 27 különböző struktúrát fenn kell tartani, és ezzel megfelelő vég, ami ahhoz, út, ami el fog ahhoz vezetni, hogy az európai szakképesítések, végzettségek elismerhetőek és összehasonlíthatóak legyenek. Ez lenne az én szempontom, közterasszony. Signora Costa. Costa asszony. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy Berlinguer úr picit talán azt kérhetném tőle, hogy legyünk bátrabbak, vagy azt kérte, hogy legyünk bátrabbak, különösképpen, hogyha az Európai 2020-as stratégiára tekintünk, mert egyébként akkor ugyanazt a hibát követjük el, hogy nem tűzzük ki pontosan a célokat, és akkor emiatt az eszközeink sem megfelelőek. Én remélem, hogy ezt mindenki osztja, hogy meg kell erősíteni, bátrabbnak kell lenni az egységes felsőoktatási térséget. Ennek legyen, ugye ennek van jogalapja, ahogy Berlinger úr is mondta. A másik dolog, hogy valahogy közösségesíteni kellene az eljárásokat és az irányítást. Ez egy lényegi pont. És aztán ugye ő utalt például azokra az oktatási miniszterekre, akik gyakorlatilag az EU-n kívül találkoznak, ez is egy nagyon fontos felvetés, hát ezt is ugye fokozatosan kellene megoldani, de valahogy olyan irányba kellene terelni, amit aztán mindenki el tud fogadni. A másik pedig nem csak a kreditek átvihetősége, szeretném én ezt kihangsúlyozni, hogy nem csak a krediteket kell elismerni, hanem mondjuk a tanulási jogot, a tanulási szolgáltatásokhoz való jogot, és így tovább nagyon hasznos lenne mondjuk azt is valamilyen módon nem tudom így beemelni, hogy mondjuk az Euró, a hallgatók európai szervezetei, és így tovább, tehát akik az erasmus foglalkoznak, és így tovább, tehát hogy valahogy ezt ismerjék el, amit Berlingber úr mondott ugye, hogy van az az egyetem, aki ugye fogadja ezeket a, diákokat, annak az egyetemnek kellene garantálni a szolgálatokat. Nagyon gyakran előfordul, hogy az, a, az egyetemi szervezetek, a diák szervezetek fogadják ezeket a, oda látogató cserediákokat és többet, több információt adnak nekik, mint maga az egyetem. Tehát gyakorlatilag elvégzik az egyetem munkáját. Aztán van egy szervezet, amely az egyetemi tanuláshoz való jogot támogatja. Ők ezt javasolják, hogy az ösztöndíjak, a jogok, egyebek hordozhatósága megvalósuljon az egyik egyetemről a másikra természetesen az arra érdemesek számára. Én nekem az a véleményem, hogy ez a jelentés nagyon jó, valahogy jobban többet kellene kötelezni a tagállamokat arra, hogy az egyetemeken legyenek ilyen személyek, akik ezzel foglalkozni, hogy próbáljuk elérni a kölcsönös elismerést. A diákok számára nagyon sok az akadály, és szerintem ez a rendszer legnagyobb hiányossága ma. Ami pedig azt illeti, hogy a bolonyai folyamatban ugye ez a 3 plusz 2 hogyan valósulj meg a humán karokon, hát ez egy olyan probléma, amelyről talán egy kicsit részletesebben kellene, amelyen még részletesebben kellene foglalkoznunk, mert nagyon nagy problém, nagyon problémás. To, co zasługuje na szczególną e, wzmocnienie, to, to faktycznie... Ami különösen hangsúlyozandó, az a bolonyai folyamatnak a áttekintése, ellenőrzése, abból a szempontból, mennyiben felel meg az Európa 2020-as stratégiának, illetve az intézkedéseink alapját képező mobilitási követelménynek. A bolonyai folyamatot valamennyi felsőoktatási intézmény nagy erőfeszítésé közepette sikerült csak megvalósítani, sokaknak voltak fenntartásaik, és féltek az autonómiájuk juknak, az évszázadok során megszerzett, kiharcolt autonómiájuknak az elvesztése miatt. Nagyon sok egyetemnek egyfajta védjegye volt az autonómia. Amit Berlinger úr említett, azt én is szeretném kiemelni. Érdeklődésünk középpontjába az egyetemi hallgatókat kell állítanunk. Neki kell, hogy lehetőséget biztosítsunk, hogy kitekintéssel legyenek arra nézvést, hogy hol mindenhol folytathatják tanulmányaikat. Európában, hogyha megkérdezzük a különböző egyetemi rektorokat, akkor azt mondják, hogy van egy nagyon fontos kérdés, ez az oktatás minősége. Hogyha valaki egy alapszintű végzettséggel rendelkezik, akkor ez egyáltalán nem garancia arra, hogy egy másik egyetemen támasztott követelményeknek is megfelel. Tehát arra van szükség, hogy felzárkóztató oktatást kapjanak ezek a hallgatók, mert egész egyszerűen más egyetemek minőségi elvárásainak nem felelnek meg. Éppen ezért kell egy kvalifikációs keret, hogy kölcsönösen elfogadhatóak legyenek a kritériumok és ennek az egésznek az alapját a minőségi szemlélet kell, hogy képezze. Ezek azok a problémák, amit a felsőoktatási rektorok velünk megosztottattak velünk. Pajedeli asszony. Nem szeretném megismételni az, ami már eddig elhangzott, de amit Berlinger úr mondott, ami a képesítéseknek az elismerését illeti, ez nem csak szakképesítések szintjén fontos kérdés, hanem ideológiai szempontból is, ha úgy tetszik, nagyon fontos, hiszen ez a bomlási tendenciákra adandó európai válasz. A fiatalok ugyanis azok, akik ezt az Európában mutatkozó bomlási folyamatot megállíthatják. Éppen ezért nagyon Fontosnak tartom, hogy annak lehetőségét biztosítsuk, hogy a különböző végzettségeket, képesítéseket elismerjük. Hogyan lehet erre kötelezni a tagállamokat? Én olyan országból érkezem, ahol nemrég egy jogszabályt fogadtak el, melynek célja ennek, ezt a, ennek a három szintűségnek a leküzdése a tanárok és a diákok részéről ezt kritika érte. Az lenne a kérdés, hogy van-e olyan lehetőség, ami lehetővé teszi, hogy a különböző iskolai végzettségeknek az akkreditációját lehetővé tevő egységes európai rendszert dolgozzunk ki. Tehát például ugye ilyen rendszerünk van az idegen nyelvi ismeretek területén, amik megmutatják ki, hogyan beszél franciául, angolul, stb. Természetesen vannak problémák az európai szintű elismeréssel kapcsolatban, de kérdés, hogy találunk-e arra lehetőséget, hogy egy olyan rendszert dolgozzunk ki, ami tanúsítja, hogy a három különböző szint hogyan is néz ki, és egyfajta európai egyetemi oklevél kiállítható-e, ami mindenhol elismerést kap, függetlenül attól, hogy az egyes tagállamokban milyen rendelkezések élnek konkrétan. Én ezt nagyon észszerűnek tartanám. Anélkül, hogy ugye foglalkozni kellene a különböző nemzeti különbözőségekből adódó nehézségekkel. Nyilván hallgatók helyzete nehéz, munkanélküliek szeretnének munkahelyet találni, ez számukra a legfontosabb, és másodszorban természetesen szeretnék tudni, hogy mit gondolnak azok, akik a jövőjükről döntenek, félnek a jövőjüktől. Úgy gondolom, hogy az ön javaslata nagyon fontos abból a szempontból, hogy itt közvetlenül be kell avatkoznunk, és közös európai akciókat kell útnak indítanunk a közös európai felsőoktatási térségben. Ami pedig a kutatást illeti, a oktatást és a kutatást összeköttetésbe kell hoznunk egymás, Sal, ennek nyilván fontos előfeltétel az egyetemi infrastruktúra. Mi itt Európában pénzügyi szempontból kell, hogy támogassuk az egyetemi infrastruktúra, felsőoktatási infrastruktúra kiépítését, nem csak ami a tanári kart illeti, hanem az olyan programokat is, mint az Erasmus. Nyilvánvalóan a diákokat fogadó tagállamoknak forrásokat kell biztosítani ahhoz, hogy megfeleljenek a fogadott diákok elvárásainak, nem a kiküldő tagországot kell finanszírozni itt rendkívül visszás körülmények mutatkoznak a, a tekintetben, hogy hol találnak lakhatásra, hogyan fogadják őket, és egyáltalán a külföldi tartózkodásokat hogyan koordinálják. Én ennek szellemében módosítanám a szövegjavaslatot, ugyanis nagyon fontosnak tartom, hogy a bolonyai folyamatot folytassuk az elkövetkező tíz évben. Köszönöm szépen, én is megjegyzéssel élnék, jónak tartom a jelentést. Én magam is készítettem egy ilyen tárgyú jelentést. Kérem Berlinger urat arra, hogy két-három dolgot vegyen figyelembe. Egyáltalán talán nem áll sehol, hogy az európai kreditpontok rendkívül nagy problémát jelentenek. Val, valaki ugyanazért a teljesítménye két pontot, valaki három pontot kap, ez egyenlőtlenség, erről szóltam a saját jelentésemben. Úgy gondolom, hogy egy európai szintű szabályozást kell kidolgozni. Másodszorban nem gondolom azt, hogy a bachelor alapszintű végzettségeken eh, így túlléphetünk. Úgy gondolom, hogy az alapszintű képzéseket jobban kellene orientálnunk a munkaerőpiac elvárásaihoz. Ugye először is el kell ismerni őket. Vannak olyan hallgatók, akik egy bachelor alapszintű képzésben szerzett végzettséggel szeretnének tovább lépni, jó lehet, ezt egy másik országban nem ismerik el a továbbképzés, a mesterképzés alapjaként, tehát a bolonyai folyamat folytatásaként. Ezt a rendszert működőképessé kell tenni, ez volt az én két megjegyzésem, és Luigi úgy gondolom, hogy a harmadik pont, ami úgy hangzik, hogy egy tényleg, tényleges európai egyetemi polgársággal rendelkezünk. Nos, úgy gondolom, hogy még az Európai Uniós polgárságos nehézségeink vannak, nem is tudom, mi lenne akkor az Európai Egyetemi Polgárság. Most megadom a bizottságnak a szót. Szeretném még hozzászólni Bolonyával kapcsolatban? Nem. Most Bolonyával kapcsolatban beszélünk bizottság. Önöké a szó, ki fog szólni a bizottság nevében, parancsoljon. Many thanks, Madam Chair. I'll be very brief. Köszönöm szépen, nagyon rövidre foghatom magamat, hiszen a biztos asszony kint vár. Meg vagyok róla győződve, hogy a bolonyai miniszteri tanács előkészítéséhez hozzájárul az a jelentés. Ez áttekinti struktúrákat, a végzettségek összehasonlíthatóságát, és nem csak a bolonyai, hanem az európai kvalifikációs keretről is beszél szó, a szociális dimenzióról, tehát nagyon fontos kérdéseket emel ki. Ugyanakkor helyes, hogy a közös diplomák kérdésére koncentrál a jelentés, hiszen ez megtörheti a bizalmatlanság jegét az intézmények és a tagállamok között, és helyes az is, hogy a jelentés az európai felső oktatási és kutatási térség közötti együttműködést hangsúlyozza, főleg a PHD területen, és nem csak a tudományos, szaktudományos PHD területén, hanem főleg az ipari területen készülő doktori dolgozatok területén is. Erről Lökegárd úr készített jelenség, jelentést. A jövő évi bukaresti miniszteri tanácsüléshez érdemes célokat és elvárásokat megfogalmazni. Például azt, hogy a diák mobilitás tekintetében kötelező példákat és határértékeket írjanak elő. Kérjük őket arra is, hogy a közös tanterv fejlesztésre nagyobb erőfeszítéseket fordítsanak. Kérjük arra a miniszterek tanácsát, hogy az beszámolói jelentések átláthatók legyenek. A bolonyai jelentéseket ma nem nagyon lehet érteni azok számára, akik nincsenek benn magában a rendszerben. Tehát átláthatóbbá kell tenni a diákok számára és hogy az ő rendszerük hogy illeszkedik az egész nagy rendszerbe és a folyamatba. És egy harmonikusabb, a, a normák harmonikusabb alkalmazását is kell biztosítani az egész területen, Portugáliától Azerbajdzsánig, hiszen ez a terület, amelyről beszélünk, nem az EU keretében beszélünk. Biztosítani kell, hogy az egyetemek jobban nyomon tudják követni, hogy mi történik a végzett hallgatóikkal. Kérjük ezt is a miniszterektől, hogy vezessenek be egy ilyen follow-up nyomon követő rendszert, hiszen ezzel az munkatársak, az egyetemi végzettek alkalmazhatóságát növeljük, és erre nagy szükség van. Végezetül pedig kérjük azt a miniszterektől, nyissák meg az európai felsőoktatási térséget kapcsolatokkal a világ sok más területéhez. Jelenleg két-három évente találkozunk a más országok oktatási minisztereivel, ez nem elegendő, konkrétabb intézkedésekre van szükség, konkrétabb együttműködésre van szükség. Köszönöm. Köszönöm, Tyson úr. Most pedig öt percre Luigi-nak adom meg a szót, ha kéri a szót öt percben. Ha nem, akkor le is zárhatjuk. Luigi, tessék! Jó, come diceva Cicerone, ho troppo... Nem, ahogy Cicero is mondta, már túlságosan is visszaéltem a türelmükkel, úgyhogy nem fogok most így tenni, csak két dolgot mondanék. Olvastam egy nagyon jó tanulmányt, amelyet a németek készítettek. A High Education Information System volt ez Németországban. Azt tanulmányozták, hogy hogy a bachelor fokozatot szerzettek hogyan dolgoznak, és ez egy nagyon érdekes valóságról számol be ez a e, tanulmány. Tehát, hogyha e, az, e, ugye az első, elsőként megszerzett oklevél jellegét vizsgáljuk, hogy hogy lehet ezzel utána a munkavilágába belépni, hát akkor megdöbbenhetünk, mert csak a, a, a, az oklevéllel rendelkezők 3%-a nem dolgozik. Én, én nem hittem volna el, de hát ezt mondja ez a tanulmány. Aztán az olasz szövetség is készített egy tanulmányt, és ebből az derül ki, azt hiszem, hogy előbb meg kellene néznünk, hogy hogy állnak a dolgok. És aztán még egy dolog, igen, az állampolgárságról majd később, később beszélünk, értem, hogy most sietni kell. Ugye módosító indítványokat szeretnék én is benyújtani, mert ezt az első javaslatot azért még alakítani kell, azért, hogy jó legyen a végső szöveg. Remélem, hogy mindenki egyetért majd vele. Köszönöm. Hát Köszönöm szépen. Módosítók benyújtásának határideje, ahogy már elhangzott, december 6-a. Rövid az idő, de bizonyára a kollégák már elgondolkoztak, hogy mit tudnak a következőt utánra beterjeszteni. Januárban fogunk szavazni róla, és Berlingé urat és más kollégákat is kérem arra, hogy a módosító indítványok elkészítésen Tyson úr által mondatakat tartsák szem előtt, Bukarest számára tényleg kézzelfogható javaslatokkal álljanak elő, tehát rá kell, hogy tegyünk a kezünket a sebre, és érdemi megoldásokkal kell előállnunk. Lezárom ezzel ezt az eszmecserit, ezzel a témával kapcsolatban, és tudom, hogy biztos asszony már itt várakozik. Andrula, nagyon örülünk, hogy a tanácshoz való látogatása előtt ide hozzánk látogat el. Biztos asszony, úgy tűnik, mi fontosabbak vagyunk. Legalábbis ezen a területen. Uh, Most beszéltünk a bolonyai folyamatról, megvitattuk Berlinger úr jelentését. Most pedig készen állunk arra, hogy meghallgassuk az ön javaslatát az új egész életen át tartó tanulás témájában. Parancsoljon, biztos asszony! Doris, uh, dear... Köszönöm szépen, Doris! Kedves barátaim, hölgyeim és uraim! A mai napon önöknek egy új ö, eh, oktatási programra vonatkozó javaslatot mutatok be. Ez a program az első teszteken már átment a bizottságban. Én mindig is úgy láttam a saját szerepemet, hogy ambíciózus és koherens javaslatot mutatok be önöknek. Európa olyan helyzetben van, hogy sürgős hogy modernizálja az oktatási és képzési rendszereit, javítsa az állampolgárok készségeit, és új lehetőségeket biztosítson a fiataloknak. Ez a helyzet. Ehhez pedig olyan programra van szükség, amely meg tud felelni a kihívásoknak. Tehát a helyet, hogy egyfajta kirakost ajánlanék önöknek, egy hosszú távú stratégiát kínálok, amely hosszú éveken át eredményes lesz. Ez a program bővíti majd a mobilitásra, az együttműködésre és a partnerkapcsolatok kiépítésére való lehetőségeket. Innovációt hoz majd a politikai döntéshozatalba, és rengeteg új eszközt teremt, amelyel támogatja a tagállamainkat. Valamennyi, hangsúlyozom, valamennyi érdekelt meglátja majd az előnyét ezeknek az új lehetőségeknek. Minden egyes fiatal dolgozó, minden egyes tanár, minden egyes képző, minden egyes gyakornok, a felnőtt oktatás résztvevői, minden kisiskolás és minden nagydiák, aki ma támogatást kap, több támogatást kap holnap. De mi változott? jobb programmal rendelkezünk a véleményem szerint, egyszerűbbek a szabályok, szabályok és több az erőforrás. Azt hiszem, ez mindenkinek nagyon jó hír. Egy valamit hadd emeljek ki. Senki nem fog arra kényszerülni, hogy be másokkal. Sem kis, sem nagy intézmény, senki nem kell, hogy küzdjön a támogatásért. Ez az egyik legfontosabb előnye az egységes programnak. Itt mindenki fontos, mindenki számít, és mindenki ugyanabban a hajóban nevez. Ezért javasolom azt, hogy az érintettek minden egyes csoportja rendelkezzen egyfajta minimális támogatással. Gondoljunk erre úgy, mint egyfajta biztonsági hálóra. Ez garantálja azt, hogy egyetlen egy ágazat támogatása sem csökkenhet egy bizonyos szint alá. A gyakorlatban természetesen minden kategória támogatása nagy bértékben növekedni fog. És ez az igazság, ez történik a gyakorlatban. Egy egységes program lehetővé teszi, hogy mindenki támogatását növeljük, senkiről nem feledkezünk meg. Az a közlemény, amely ezt a programot kíséri, bemutatja, hogy hogyan lehet ezt a költségvetést szétosztani az egyes érdekeltek között. Hadd hangsúlyozom, hogy ez még csak útmutatás. Ahogy a program majd kiforja magát, mi figyelni fogjuk, hogy az érintettek hogyan hasznosítják a támogatást. Az általunk elvégzett szimulációból kiderül, hogy itt mindenki nyer hiszen a politikai célkitűzéseknek megfelelően növelni tudjuk a finanszírozást hozzá a következőképpen. Az első a felsőoktatás, és ide tartozik a felsőfokú szakképzés is. Itt 85-ről 95%-ra 85-95%-kal növelhetjük a finanszírozást a jelenlegihez képest. És ez azt mutatja, hogy a felsőoktatásnak mekkora jelentősége van a növekedés megteremtésében, az új munkahelyek és az innováció megteremtésében. A szakképzés és a felnőtt oktatás is növekedhet 50-60%-kal a jelenlegi támogatáshoz képest. Az iskolák finanszírozása 40-55%-kal nőhet, aztán a fiatalok azokon a támogatásokon túl, amelyeket máshonnan kapnak. Itt is azt látják majd, hogy majdnem 40%-kal növekszik a számokra biztosított támogatás. És aztán a felsőoktatás nemzetközi dimenziója, dimenziójának a támogatása 17%-kal nő. Mindezt azt teszi lehetővé, hogy sikerült a bizottságon belül a költségvetés növelését biztosítani és egy egységes programot kialakítani, amelyben minden egyes euró cent a hosszú távú céljainkat szolgálja. Az egységes program azt is lehetővé teszi, hogy egyszerűsítsük a munkánkat. Így Európa szerte mindenki értheti, hogy mit teszünk, és nagyon könnyen tud támogatásért pályázni a programban csak három fő cselekvésű lesz. Az egyik a tanulók mobilitása, a másik az együttműködés és a partnerkapcsolatok, a harmadik pedig a politikai párbeszéd és támogatás. Az első a mobilitás. Ide, erre szánjuk a költségvetés legnagyobb részét, kb. 65%-át. Meggyőződésem, hogy ez a helyes választás, hiszen a mobilitás a lényeg Európa számára. Itt lehet valóban megváltoztatni az emberek életét életbevágó eszköz a mobilitás ahhoz, hogy az oktatási intézményeinket modernizáljuk valamennyi szinten szerte Európában. A jelenlegi költségvetési időszak végére, tehát ez ugye a 2013-as évet jelenti, 400 ezer személy, évente 400 ezer személy használhatja ki a mobilitási lehetőségeket. Az új költségvetés azt teszi lehetővé, hogy ezt a számadatot növeljük. Átlagosan 700 ezer fő lesz évente azoknak a száma, akik a mobilitást élvezhetik a következő költségvetési időszakban. És a 2020-as évre a becsléseink alapján ez a szám 1 millió főre fog nőni. Tehát az EU-nak köszönhetően ennyien élvezhetik majd a mobilitás adta lehetőségeket. Szeretnénk valami teljesen újat javasolni, egy olyan garancia eszközt, amely a diákhitelekhez vehető igénybe, és a mesterfokozatot végző diákoknak teszi lehetővé, hogy külföldön folytassák a tanulmányaikat, vagy fejezzék be a tanulmányaikat. Azért, mert ők életbevágóan fontos szerepet játszanak abban, hogy a készség alapo, a készségeket, készségbázist bővítsék, és az innovációt erősítsék. Természetesen, ha világosan fogalmazom, akkor elmondhatom önöknek, hogy nem a bizottság fogja nyújtani ezeket a hiteleket. Az Európai Beruházási Bankkal együttműködésben fogunk működni, és a tagállamokban kijelölt pénzintézetek lesznek, amelyek a piacinál kedvezőbb feltételekkel nyújtanak majd hiteleket az érintetteknek szerény eszközeinkkel hatalmas sokszorozó hatást tudunk elérni, és így sokkal hatékonyabbak leszünk, és kevésbé költségesek, mintha hagyományos ösztöndíjakat ajánlanánk. Csak hogy illusztráljam ezt egy példával. Becsléseink szerint a 100 millió eurós költségvetés egy adott évben lehetővé fogja tenni, hogy körülbelül 55 ezer mesterfokozatot szerző diák külföldön tanulhasson. A mobilitás után a második fő cselekvési vonal az együttműködés és a partnerkapcsolatok. Több mindent is támogatni szándékozunk. Például a stratégiai partnerségeket különböző oktatási és képző testületek között, illetve fiatalok szervezetei között. Támogatni fogjuk ezen túl a partnerkapcsolatokat az oktatási és az üzleti világ között, az úgynevezett Knowledge Alliances formájában, szövetségek a tudásért, valamint tájéko- támogatjuk az ágazati szövetségeket is. Támogatjuk az informatikai támogatási platformokat, az e-twinninget is, és ezen kívül a kapacitásbővítést is támogatjuk harmadik országokban. Természetesen nagy hangsúlyt fektetünk az EU szomszédságára. Hadd mondjak most néhány példát arra, hogy mit is értünk együttműködés alatt. Szeretnénk a partnerkapcsolatokat támogatni a felsőoktatási intézmények és a vállalkozások között. Ezek a partnerkapcsolatok ugyanis oda vezetnek majd, hogy a tudás eh, megosztásának új módjait alakítják ki, ösztönzik a vállalkozói szellemet, a kreativitást, valamint az új tanmenetek és minősítések kidolgozását. Szeretnénk eh, elérni hogy megjelenjenek a, megjelenjen az európai dimenzió a nemzeti önkéntességi rendszerekben. Ezért megnyitjuk ezeket a rendszereket a nemzetek közötti mobilitásnak. Szeretnénk olyan partnerkapcsolatokat támogatni, amelyekben a regionális és helyi hatóságok is részt vesznek, és így különböző ágazatok szereplői működnek együtt, és hoznak létre új, egész életen át tartó tanulási stratégiákat így sokkal hatékonyabban fogjuk az erőforrásokat felhasználni, és sokkal jobb minőségű mobilitási rendszereket valósítunk meg. És ez csak néhány azok közül a partnerségek közül, amelyekre mi gondoltunk. A mobilitás és együttműködés után a harmadik cselekvési vonal a politikai párbeszéd és támogatás. Itt ülünk le, megosztjuk egymással a jó gyakorlatokat, és megvitatjuk az új elképzeléseket hosszú távú célkitűzéseink vannak az oktatás és képzés terén. Ezeknek a megvalósításához intelligens döntéshozatalra van szükség, nagyon erős lábakon álló elemzésekre, illetve többszintű felügyeletre. Tanulnunk kell egymástól európai szinten. Ez mindig javította a beruházás minőségét, és mindig arra ösztönözte a tagállamokat, hogy innovatív politikákat alakítsanak ki. Azt javaslom, hogy több prioritásra összpontosítsunk az oktatásban és a képzésben. Ezek közé tartozik többek között a felsőoktatás modernizálása, a bolonyai folyamat, valamint az élethosszig tartó tanulás, a kulcsfontosságú kompetenciái, az új rangsoroló eszközünk az egyetemek számára, az információs és kommunikációs technológiai eszközök az iskolában, az írás és olvasás tanítás, a korai iskola elhagyók, valamint az idegen nyelvek oktatása. Most rátérek Európa helyére a világban. Nagyon örülök annak, hogy sikerült integrálnunk a felsőoktatás külső dimenzióját ebbe az új programba. Ma még ott tartunk, hogy az Európai Unió öt különböző programot működtet, annak érdekében, hogy harmadik országokkal együttműködjünk. Azt javasoltuk, hogy karcsúsítsuk ezt egy kicsit, és három fő cselekvésbe építjük be az egészet, megint a mobilitáson van a hangsúly az új programban. Kibővítettük a kiváló minőségű közös diplomák, illetve ösztöndíjak listáját, amelyeket támogatunk szerte a világon, és a finanszírozás természetesen támogatja az EU külpolitikájának tematikus és földrajzi prioritásait. Ez az év az arab tavasz éve, és én nagy örömmel jelentem be önöknek, hogy megerősítjük az együttműködést a szomszédos országokkal. Ez a keleti szomszédságra és a déli szomszédságra is vonatkozik támogatjuk az intézmények kapacitás bővítését, támogatjuk a felsőoktatás modernizációját, és ezeket a tevékenységeket természetesen a diák és a személyzet mobilitásához kötjük. Hadd szóljak néhány szót az, az ifjúságról és a sportról. Fő tevékenységeinket, ami a fiatalokat illeti, beépítettük az új programba. Hidat kívánunk verni a nem formális és az informális tanulás, valamint a formális oktatás között, úgy, hogy ifjúsági csereprogramokat támogatunk, az európai önkéntesek szolgálatát segítjük, valamint Képzést és kapcsolatfelvételt biztosítunk a fiatal dolgozók számára, illetve tovább folytatjuk a struktúrált párbeszédet a fiatalok szervezeteivel. Én remélem, hogy ez nagyon világos. Nem kívánjuk aláásni azt a munkát, amelyet a fiatalok csoportjai végeznek annak érdekében, hogy mindenki részt vegyen a társadalom életében, illetve a demokrácia kiépítésében. Sőt, bővítjük az ő számukra rendelkezésre álló erőforrásokat és a lehetőségeiket. Ez az első alkalom, hölgyeim és uraim, hogy a sport külön fejezettel rendelkezik a költségvetésben. Tehát megvan a finanszírozás, és most külön cselekvéseket hozhatunk itt létre. Javaslatunkban 30 millió eurós éves költségvetés szerepel, ez lehetővé teszi, hogy minden olyan kérdéssel foglalkozzunk, amelyet nem lehet hatékonyan nemzeti szinten megoldani. A program széles társadalmi és gazdasági dimenzióval bír, több területet céloz. A jó kormányzás, a sport előnyös egészségügyi hatásai, társadalmi integráció, valamint kettős életpálya a sportolók számára, illetve azokat a nemzeteket érintő fenyegetéseket is érintjük, amelyek olyanok, mint a dopingolás, az erőszak, a rasszizmus, olyan programot szerettünk volna, olyan elnevezést, amelyet rögtön felismer mindenki. Nem csak itt Brüsszelben, nem csak a szakértők, a vágyfülőek ismerik fel ezt a kifejezést, hanem a társadalomban szinte mindenki szimbolikus márkanevet szerettünk volna úgymond az Európai Unió leghitelesebb, leginkább nagyra becsült eredményeire méltó, eredményeihez méltó nevet szerettünk volna választani, egy olyan nevet, amelyet mások is szeretnének kölcsönkérni és használni. Szerettük volna azt is megerősíteni ezzel a névhasználattal, hogy olyan lehetőségeket kínálunk, amelyek mindenki számára nyitottak. Dolgozzon az illető az oktatásban, képzésben, legyen fiatal, vagy éljen a sportnak. Mindenki használhatja ennek az egységes programnak az előnyeit, és ezért úgy döntöttünk, hogy ezt a programot Erasmus for All, azaz Erasmus mindenkinek néven fogjuk illetni. Hölgyeim és uraim, idén júniusban az Európai Bizottság kb. 73%-kal növelte az oktatási képzés és ifjúsági költségvetését. Ez azt jelenti, hogy 2014 és 2020 között mi több mint 17 milliárd eurót fektetettünk be a fiatalok jövőjébe. Ez a számadat magasabb annál, mint amit mi júniusban tettünk közé, hiszen kiigazítottuk az inflációt figyelembe véve és figyelembe vettük a nemzetközi dimenziót is. Ez egy új költségvetés, és példátlan változás következik most be, megváltoznak az Európai Unió politikai prioritásai. Ezt a változást üdvözölnünk kell. Európa most az egyik legnehezebb, legaggasztóbb, legmélyebb válságával néz szembe, és az a kötelességünk, hogy utat mutassunk, amely kivezet ebből a válságból, hogy reményt adjunk az embereknek. Számomra nincs annál jobb megoldás, a válságból való kilábalásra, mint hogy az oktatásba és képzésbe fektetünk be. Függetlenül az életkortól, a hátterétől mindenki tanulhat, és mindenki megvalósíthatja önmagát a társadalomban. Vannak olyanok, akik azzal vádolnak minket, hogy megfeledkezünk az oktatás szociális szerepéről, oktatás önmagáért. De én tőlük azt kérdezem, mi a szociális abban, hogy a fiatalok munkan- körében a munkanélküliség aránya már 40%? Hát ez az a hatalmas katasztrófa, amivel most nézünk szemben, szembe, és kötelességünk reagálni. Hadd fogalmazzak világosan, a 73%-os költségvetést nem kínálták nekünk tálcán. Érvelnünk kellett egy, ahhoz, hogy egy ekkora növekedést elérjünk, és olyan programot kellett megterveznünk, amely minden egyes euró cent értékét a lehető legjobban kihasználja a múltban túl sokszor fordult elő, hogy hangoztattuk a képzés, az oktatás és a fiatalok szerepének fontosságát, aztán nem tudtuk a szavak mellé letenni a pénzügyi erőforrásokat. Ma megváltozott a helyzet. Olyan javaslatot tárok önök elé, amely fantasztikus lehetőségeket kíván, Európa legfontosabb szociális intézményeinek és több millió embernek, aki aggódik a bizonytalan jövőjéről, jövője miatt. Remélem, hogy nem veszítjük szem előtt a valódi nyereséget, amit elérhetünk, hiszen nagymértékben nő a támogatás mindenki számára, és ez a program valóban bátran szembenéz az összes kihívással, amelyek előtt állunk. Én remélem, hogy egyesítjük majd erőinket, és közösen folytatjuk a munkát. Lehet, hogy nem értünk egyet a javaslat valamennyi apró elemében, de őszintén gondolom, hogy a célkitűzések sokkal fontosabbak a közös célok, mint a véleménykülönbségeink. Tehát, kedves barátaim, hadd szóljak most néhány szót az új kulturális programunkról, amelynek a megnevezése Kreatív Európa. Gondolom megértik, hogy erről egy kicsit kevesebbet fogok beszélni, mint az oktatási programról, mert itt kevesebb változást javaslunk ezen a területen, és a korábbi eszmecseréinkből is kiderült, hogy a legfontosabb pontokon nagyon nagy a konszenzus, egyetértünk mindannyian. Egy olyan programot javaslok ma, amely megtartja a két fő rész identitását, a culture és a média, ez a két rész, ennek az identitását. Azt szeretnénk, hogy egy ablakos rendszer jönjön létre a kreatív ágazat és a kulturális szektor részére, természetesen az ágazatok speciális igényeire odafigyelve. Ami újdonság az az, hogy megjelenik itt egy harmadik elem, egy innovatív pénzügyi eszköz. Ez az eszköz fogja támogatni a kulturális és kreatív ágazatot abban, hogy hozzáférhessen a finanszírozáshoz. Ez az eszköz növelni fogja azoknak a pénzintézeteknek a számát, amelyek tapasztalattal rendelkeznek a kulturális és kreatív szektorban. Szélesedni fog a földrajzi lefedettség, és Sikerült majd a jelentős magánbefektetést növelni. megpróbáljuk azt elérni, hogy a gondolkodásmód egy picit megváltozzon. Ösztönözzük az elmozdulást a támogatástól a hitelek felé. Ezáltal javítani kívánjuk a versenyképességet, és azt, hogy a közszféra az állami támogatásokra kelljen valakinek támaszkodni. A Kreatív Európa program céljai nagyon világosak. Szeretnénk támogatni a kulturális és a kreatív szektort abban, hogy nemzetközi szintéren működhessen, támogatni kívánjunk a határokon átnyúló kapcsolatokat, hogy a kulturális és kreatív alkotások sokkal szélesebb közönségekhez juthassanak el. Szeretnénk megerősíteni a kulturális és kreatív szektorok pénzügyi kapacitását, és szeretnénk a politikai együttműködést is megerősíteni annak érdekében, hogy új közönséghez juttathassuk el ezeket a műveket, és hogy új üzleti modellek szülessenek a kulturális eleme ennek a programnak továbbra is támogatni fogja a határokon átnyúló együttműködési projekt, projekteket. A 2014-2020-as időszakra legalább 8000 kulturális szervezet vesz majd részt együttműködési projektekben. Biztosíthatom önöket arról, hogy nem fogjuk figyelmen kívül hagyni a kisméretű kulturális szervezeteket. Őket ugyanolyan nagy szeretettel fogadjuk, mint bármelyik, bárki mást. Ami a média részét illeti a programnak, továbbra is támogatjuk az európai filmek terjesztését, és továbbra is támogatni kívánjuk ezt az ágazatot abban, hogy a digitalizálás előnyeit kihasználhassa, és új területekre is lépünk, mint például a videójátékok területe. Azzal, hogy a Media Mundus programot integráljuk, a média eleme a programnak most már az audiovizuális szektorban dolgozókat is arra fogja ösztönözni, hogy Európán kívülre is tekintsenek. Hölgyeim és uraim, a bizottság jelentős növekedést javasol ennek a programnak a költségvetésében is. A teljes összeg 1,8 milliárd euró. Ez azt jelenti a jelenlegi kiadásokhoz képest, hogy 37%-kal nő az összeg. Ez a bizonyítéka annak, hogy mi valóban reagálni kívánunk az Európa 2020-as stratégiai céljait, elkívánjuk érni azáltal, hogy beruházunk, befektetünk a kulturális és kreatív szektorainkba. Így hozzájárulunk ahhoz, hogy megvalósuljon az intelligens, a fenntartható és az inkluzív növekedés. 2008-ban a kulturális és kreatív szektorok az EU GDP-jéhez 4,5%-a járultak hozzá, és az európai munkaerő majdnem 4%-át alkalmazták. Tehát ezek a szektorok azért is nagyon fontos szerepet játszanak, mert más területeknek is sok előnyt teremtenek, például az új technológiák használatához a tartalmat, segítik a társadalmi integrációt, a sokféleség megvalósulát és az innovációt is ösztönzik. De ezek a szektorok nem tudják a további növekedést az Európai Unió segítsége nélkül megvalósítani. Nekünk meg kell teremteni a szükséges feltételeket a növekedéshez. Ezt próbáljuk elérni a Kreatív Európa programmal, és remélem, hogy önök teljes támogatásukra biztosítanak. Köszönöm szépen, kedves Doris, és köszönöm barátaim és kollégáim. Köszönöm szépen. This applause is an applause for the work which has done. Nagy taps sot érdemelt a biztos a munkáért, de nem biztos, hogy a tartalom száz százalékát is megtapsolták tagjaink. Köszönöm szépen, Skúria képviselő kapszott. Parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, biztos asszony. Ezt a magyarázatot, ezt a bevezetőt az új programok ba. Igyekszem szintetizálni az összefoglalómat, hiszen el tudom képzelni, hogy sok kollégám akar felszólalni, és igyekszem felvetni a fontos kérdéseket. Elmondom, hogy mi az, ami tetszik az ön javaslatában. Örülök annak, hogy a költségvetés nőtt, ez egy nagyon fontos jelzés a külvilág számára, azt mutatjuk, hogy a kultúrába, a fiatalságba, a jövő zálogát képező fiatalságba szeretnénk befektetni. Örülök annak a ténynek, hogy a sport is támogatást kap, és ez is egy pozitív újdonság. És itt mi a parlament ezen szakbizottságában örülünk ennek. Örülök a fő célkitűzéseknek, az egyszerűsítés céljának, és annak, hogy az előre meghatározott célokat egyszerűbben lehet elérni, melyek célokról ezen programok szólnak. Ugyanakkor arról is beszélnem kell, ami kevésbé tetszik nekem ebben az új programban. Összességében eltűnt Eltűnt egy-két név, egy-két szó. Az Erasmus mindenkinek például az Erasmus forul. Hát az Erasmus egy fontos történelmi márkanév, amelyel azonosulnak az emberek, de van sok más olyan márka, amelynek fontos funkciója volt a Comenius, a lifelong learning, az élethosszígvaló tanulás. Ezek igazi szimbólumok voltak, minden ország számára az Európai Unióban. Nos, ez az, ezek új nevek félreértéshez vezetnek, főleg azért, mert a fiatalság és az oktatás területén fennáll annak a veszélye, hogy összekeverjük a dolgokat. Hiszen a diákok különböző költségvetési célkitűzéseket keretszámokat vehetnek figyelembe, de épp úgy, mint a kutatók vagy mások is. Tehát összességében azt gondolom, hogy itt a diákok, a hallgatók élete bonyolódott. Az oktatási programok megszólítják a fiatalságokat is, ez, ez egy nagyon fontos program, és mindazon elemeket össze kell fog, ezen az elemeket össze kell foglalni, és két olyan területről van szó, amelyek általában párhuzamosan kerülnek kezelésre, de természetesen figyelembe kell venni a különböző célokat és célkitűzéseket. Az oktatáshoz tartozik, az egyetemi ágazat, a kutatás is. Hogyha ezt a programot most a fiataloknak szóló programmal összekapcsolják, nos nem hiszem, hogy ez egy különösebben szerencsés ötlet volna. Még egy valamit szeretnék hangsúlyozni. A közleményben szerepel egy javaslat az igazgatás egyszerűsítésére vonatkozóan. Az egyes önkormányzatok, vagy éppen szakmai szervezetek, egyesületek nagyon nehezen férnek hozzá az európai pénzeszközökhöz. Nagyon nehéz a projekt javaslatokat elkészíteni, a megfelelő pecséteket beszerelni. Ilyen módon a folyamat nagyon bonyolult lehet, hogyha egy szervezet részt akar venni egy programban. Van azután egy technikai természetű kérdésem is a dokumentumban, amelyet megkaptunk. Láthatjuk, látható, hogy 1,8 milliárd euróval tervezik finanszírozni a Creative Europe, Kreatív Európa projektet. Nos, a költségvetés tervezetében azonban más számadatot látok a harmadik fejezetben. Nem tudom, hogy mire vezethető vissza ez a félreértés. Nos, hogy lekerekítsem, és hiszen azt ígértem, hogy rövid leszek, a prezentációban sok üdvözlendő tény volt, de van egy-két kérdés, ami nem volt ennyire üdvözlendő. A mondom, a két programrész egységesítése nem tudjuk üdvözölni illetve annak sem örülök, hogy a régi jól bevált márka nevek eltűntek, illetve eltűnőben vannak. Úgy hiszem, hogy ezzel inkább nagyobb lesz a félreértésem, mint hogy az átláthatóságot segítenénk. Köszönöm. Köszönöm, Kamer Ébert asszony parancsoljon. Köszönöm szépen a szót. Én is közvetlenül tudok kapcsolódni a kollégám által mondottakhoz. Van néhány probléma, de először azt szeretném elmondani, hogy ön mindannyiunkat a saját oldalán tudhat, hogyha a költségvetési források növeléséről van szó, és ennek a miniszteri tanácsa szemben érvényesítéséről. Ez egy kemény harc lesz, de ami a programoknak a kialakítását illeti, számomra azért néhány pont kérdéses még, illetőleg problémák vannak az ön által javasoltakkal. Kezdjük a neveknél. Az Erasmus mindenki számára elnevezés számomra nem annyira meggyőző, mert úgy gondolom, hogy az Erasmus egy annyira bevett, megszilárdult, mindenki által ismert fogalom Európában, ami ugye a felső oktatáshoz kapcsolódik, hogy ezt az Erasmus mindenki számára bővítéssel nehezen tudjuk kibővíteni mindenki számára. Rossz benyomást keltünk Európában ezzel a változtatással, mert mindenki majd azt gondolja, hogy már nem csak a felsőoktatásra vonatkozik ez a program, ebben a bizottságban frakciókon átívelően nem támogatjuk eh, eh, ezt az elképzelést. Az egyes szektoroknak minimális forrásokat irányoznak elő, erről szólt. Ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy ezeket a minimális források, eh, allokációk, ezek hogyan fognak kinézni. Számunkra a parlament számára az a kérdés, hogy ez költségvetési technikailag hogyan fog kinézni. Ez azt jelenti, hogy bizonyos költségvetési sorok lesznek az egyes programokra, tehát külön költségvetési sorok, és ki fog dönteni arról a pénzről, ami a minimális allokáción túlmenően majd megmarad. Mi parlamentként tesszük ezt évente majd, vagy pedig a bizottság felelősségi körébe utaljuk ezt a döntést, amit úgy gondolom, hogy senki se szeretne. Tehát hogyan fog ez költségvetési technikailag történni? Ez egy érdekes kérdés, hiszen számunkra mindenképpen fontos az, hogy mi parlamentként is beleszólhassunk abba, hogy az egyes projektekre, az egyes költségvetési sorokon mennyi pénzt költünk el, mik a prioritások, és mindez felismerhető is maradjon. Még egy pont, ön azt mondta, hogy konkurencia harc lesz a kis és nagy intézmények között. Ez egy nagyon szép kijelentés, de hogyha megnézem pontosabban a javaslatát, akkor nem igazán tudom ezt hitelesként elfogadni, ugyanis az összes program, amivel eddig foglalkoztunk, konfliktushoz vezetett, a ifjúsági programok konkurálnak azokkal a nagy felsőoktatási intézményekkel, amelyek európai kutatási projekteket vagy nemzetközi európai együttműködést céloznak a felsőoktatásban. Attól félek, hogy a kis projektek, amelyek kevesebb forrással rendelkeznek, és kevesebb humán erőforrással is, illetve kevesebb előkészítettséggel, ezek majd elkallódnak. Ezt nem szeretnénk. Köszönöm szépen, Lőkegor úr Thank you, Chair. Uh... Köszönöm, elnök asszony, biztos asszony. Először is gratulálok önnek. Úgy hiszem, hogy az ön javaslata, az ön programja a legambiciózusabb célkitűzés, amelyel a krízisre akarunk választ adni. Komoly előrelépést jelent ez, és éppen ezért úgy gondolom, hogy nagyon keményen kell, hogy dolgozzunk, hogy pessimisták lehessünk ezen a területen. Látom, hogy valaki próbálkozik ezzel, de összességében nem igen találok érvet, mely a pessimizmus mellett szólna az ön által előtárt javaslatban. Ezen felül úgy gondolom, hogy a megfelelő prioritásokat sikerült kialakítani, Fontos, hogy megerősítsük a felsőoktatási területet, a 65%-os mobilitás szintén helyes cél. Másrészt pedig nagyon fontos, hogy streamlinoljuk, karcsúsítsuk az egyes területeket. Ugyanakkor fel szeretném hívni a figyelmét egy területre, bár tudom, hogy tisztában van ön is ezzel. Melyik is ez a terület a külügyi aspektusra való koncentrálás gondolata, az, amelyet nagyon fontosnak tartok. Jó gondolat ez. Gondoljunk csak Kínára. Nos, úgy tűnik, hogy a Kulturális Szakbizottság például az EU-kínai kapcsolatok tekintetében nagyon fontos hozzájárulással tud élni. Nem tudom, hogy tudja, de Kínában a magas szintű EU-kínai kapcsolatoknak harmadik pillérévé vált az oktatás és a kultúra. Tehát a Kínával való együttműködés szorosabbra fogásában um, fontos szerepet játszik a kultúra és az oktatás és úgy gondolom, hogy ez egy fontos lépés, amelyet tettünk. Megvan a lendület. És ezért úgy hiszem, hogy nyugodtan kijelenthetjük, hogy ez a program megfelelő utat jelent. Ezen felül az interkulturális párbeszéd következő kínai EU fordulója áll előttünk. Nagyon fontos, hogy ennek segítségével, ezzel az új lendület segítségével eh, az EU-t is kimozdíthatjuk a krízisből, és Kínát is felhasználhatjuk erre. Sankhajból tértem nem régében vissza, és itt a a China Europe International Business School és a Sankhai Egyetem eh, döntéshozóival találkoztam, ezek egyébként a világ két legsikeresebb egyetemei között vannak, és az egyetemi munkatársai kijelentették, hogy szívesen működnek együtt velünk. És úgy gondolom, hogy a itt mobilizálható pénzeket nagyon jól fel lehet használni erre az együttműködésre. Látjuk a külügyi, a nemzetközi dimenzióban egy 17%-os növekedést, és Ugyanakkor azt látjuk, hogy csak 200 EU diák ment Kínába, hát ez nevetségesen alacsony ez a szám, van még mit tenni. Kérdésem tehát az, hogy megvizsgálták -e ezt a jelenséget, amikor a programot előkészítették, másodszorban, hogy van-e konkrét tervük arra vonatkozólag, hogy megerősítsék az együttműködést, hiszen úgy gondolom, hogy a Kínával való együttműködésünkre nagy lehetőség nyílik. Köszönöm. Köszönöm szépen, Fiszesz úr. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönetet szeretnék én is mondani. Biztos asszonynak, is. én is szerettem volna ott bekapcsolódni, hogy elérte azt, és ezt gratulálni szeretnék, hogy a kulturális költségvetést a válság idején is így megemelték. Nem lehetett egyszerű az ezzel kapcsolatos harc, hogy ennyi pénzt sikerüljön elérni ennek. Igazán figyelemre méltó eredmény. Más részről eh, azért a fejlemények nem túl rózsásak, bizonyos programokat törölnek, olyan programokat, amelyek márka nevet jelentenek a mai világban. Hogyha egy vállalkozásnak a piacgazdaságban egy jó márka neve van, akkor azt nem vonja ki a piacról. Itt én azonban azt látom, hogy a konkrét programok és az általános programok elnevezése között zavar alakult ki. Tehát jó lenne, hogyha más megnevezéseket találnának, és különbözőség világosá válna a Comenius, az Erasmus, az Erasmus Mundus között, és nem lenne itt keveredés. Ugye ezek már jól bevált, bevezetett eh, márkanevek, ezeket kivonni a forgalomból értelmetlenség. Az Erasmus, az Erasmus Mundus, az élethosszig tartó tanulás, ezek jól bevett programok, amelyek valamennyi európai egyetemi hallgató számára ismeretesek, Másodszorban a nagy sikeres programok és a szép nevek között egyfajta ilyen zavar van, Boris kolléga. Itt ezzel összefüggésben nem is tett említést a Mári Küri programról, amely a tudományos kutatók számára egy fontos program. te ettől függetlenül szeretnék köszönetet mondani a sport támogatásának hangsúlyozásáért. Nagyon örülünk, hogy ennek lett végre költségvetési dimenziója is. Ugyanakkor a sport nem csak a költségvetés szempontjából fontos, hanem a struktúrális politikában is elévülhetetlen érdemei vannak a tagállamokra bízunk, hogy az eredményeket hogyan ültetik át a gyakorlatokba, de örülünk, hogy a strukturális intézkedéseknek ott van a sport. Köszönöm szépen, Boris úr. Tisztelt biztos asszony, szeretném szeretettel üdvözölni körünkben. Tényleg hatalmas siker ez, amivel már-már nem számoltunk, hogy pont az általános pénzügyi válság idején ilyen nagy költségvetési sikert sikerült elérni. Ami a két programnak az elnevezését illeti, ebben nyilván azt tükröződik, amit az Európa 2020-as stratégia keretében elhatároztunk. Két dolgot szeretnék megtudni öntől. Vannak programok, például a Marie Curie, ezek nem kaptak helyt a jövőbeni stratégiában. Nagyon sok olyan jelzést kapunk fiatalok részéről, akik már pedig eh, ezekre a programokra építenek, és vannak olyan együttműködő partnereink is, akiket nyugtalanítanak a fejlemények, és vannak olyan művészek, akik nem tudják most, hogy a médiában ezt a bizonyos fokú függetlenséget a jövőben is meg tudják őrizni. Éppen ezért egy pontosabb tájékoztatást várnék öntől, hogy ezeket hogyan kezelik a jövőben. És egy további kérdésem is lenne. Ma nem állnak rendelkezésre információink a strukturális alapokkal kapcsolatban. Biztos asszony, szeretnénk a következőt elmondani önnek útra valóul. 6 milliárd euró volt a struktúrális alapokon belül kultúrára fordítható összeg. A, az új pénzügyi tervezés időszakra vonatkozó rendeletben azt látjuk, hogy ilyen források már nem lesznek. Tehát nem ruházhatunk be a filmművészetbe és más kulturális javakba. a teljes költségvetéssel kapcsolatban bemutatta, hogy milyen eszközök vannak, de struktúrális alapoknál nem látjuk a megfelelő forrásokat. Köszönöm. Marinescu kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én úgy gondolom, hogy fontos, hogy köszönetet mondjunk, és gratuláljunk ehhez a programhoz. Ez egy nagyon nagy lépés az Európai Uniós oktatás színvonalak emelése útján pont most a válság idején. Éppen ezért ezt az új keretprogramot is szeretném üdvözölni, amely lehetővé teszi azt, hogy többet fektessünk be. Itt van ez a 73 os érték. Ugye mm, beszélt ön az iskolát korán elhagyókról. Egyszerűen azt kell, hogy lássuk, hogy továbbra is szükséges befektetni ezen a területen, hogy az iskolát félbehagyók száma csökkenjen, hiszen ezek olyan területek, amelyeket a válság különösen érintett. Vannak nemzeti programok is, és van ez a mozgásban az ifjúság program is. Szeretnék ezekkel kapcsolatban utalni arra, hogy ezeknek a programoknak a megszüntetése és egy szélesebb keretbe való integrálása nem fog tudni minden egyes területet kellő jelentőséggel ellátni. Nem lesz annyira hatékony, mint például a mozgásban az ifjúság program. És ahogy korábban már elhangzott, a programok konszolidációjának a vesztesei a kis ifjúsági egyesületek, szervezetek lesznek, a speciális kis projektek, azok, akik a mozgásban az ifjúság programnak a gerincét tették ki. A szociális szempontból hátrányos helyzetben lévő elszegényedett fiataloknak a bevonása nagyon fontos, ezért az informális, nem formális oktatási formákat különösen támogatni kell. A tagállamok, sok olyan tagállam van, ahol különbség van a kulturális és az ifjúságügyi minisztérium között, ez két különböző szervezet, már csak azért is, mert a fiataloknak a problémái nem egyenlőek az oktatási problémákkal, annál sokkal szerteágazóbbak. Nos, milyen lehetőségek lennének arra, hogy egy különleges eh, ifjúságközpontú programot indítsunk útnak? Én úgy gondolom, hogy a meglévő programot egy alapprogrammá kellene tenni. Kedves kollégák, negyedkor kell elmennie a biztos asszonynak, hogyha most mindenkinek megadom a szót, akkor és csak egy percre, akkor eh, nem kapunk választ. Tehát kérem, mindenki csak egy percben szólaljon föl, Paljadelli asszony, tessék parancsoljon. Ευχαριστώ. Να συμπληρώσω και εγώ για τα θετικά στοιχεία. Köszönöm szépen. A pozitív elemekről is szeretnék mondani valamit azon javaslat elemeiről, melyet a biztos asszony bemutatott. Nem látom a kutatást, Persze, értem én, hogy a kutatás egy más kérdéskör, de úgy hiszem, hogy erre is ki kellene térni ez a oktatás. Ról, hogyha beszélünk, hiszen az egyetem nem csak oktató, hanem kutató intézmény. Másodszorban nem látom, de remélem erre még kitérnek, a kulturális örökség ö, ügyét, a kultúra témája alatt. Hatalmas összeget látok a médiumok támogatására, és sokkal alacsonyabb a kulturális támogatás számára előirázott összeg. Gondolom a kulturális örökség és hagyaték. Ja, nem tévedtem, bocsánat, értem. Úgy hiszem, hogy az egyetemek infrastruktúráját támogatni kell. Nem tudom, hogy a program ezt előirányozza, de így lehetőségünk volna arra, hogy jobb pozícióba, jobb helyzetbe hozzuk az intézményeket, és remélem, hogy a humán tudományokra is kiterjeszték ezeket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Trüppel asszony. Köszönöm. Nagyon becsvágyó programnak tűnik ez, ám egyelőre még semmi sem biztos. Én a, most éppen a költségvetési tárgyalásokra jövök, és úgy tűnik, hogy a tanács nem hajlandó arra, hogy a saját nyilatkozatának eleget, eleget tegyen, hogy a kötelezettségének megfelelő kifizetéseket folytasson le. Tehát nagyon nehéz a helyzet a következő többéves pénzügyi terv tárgyalása során. Két konkrét kérdésem van. Arról beszélt, hogy országonként egy ügynökség. Hogyan működne ez, kérdezem én. Aztán pedig azt mondta, from grants to loans. Mit jelent ez? Tehát ösztöndíjról hitelre térünk át. Hogy értsem ezt? Köszönöm. Kosta asszony, nagyon gyorsan. Igen, stratégiai jelzést adott arról, hogy nagyon jelentősen meg kell növelni a költségvetést. Azonban három pont kapcsán aggályokkal élek, biztos asszony, ami az oktatást illeti. Értem én, hogy egy nevet akarnak alkalmazni, akár a Szófia nevet is használni lehetne az Erasmus helyett, de ugyanakkor veszélyesnek tartom, hogy az alprogramok ugyanazt a nevet viseljék. Ez egy nagyon fontos márka az Erasmus, de hát vannak más márkanevek, más programok, a Leonardo és a többi. Tehát itt nem az irányítás, a governance, a kormányzás kérdéséről van szó. Az a fontos, hogy mind az oktatók, mind a diákok orientálódhassanak, megértsék a programok rendszerét, és az Európai Unióhoz való kapcsolatokat egyszerűsítené, hogyha átláthatóbb volna ez a rendszer. Nem szabad tehát, hogy a neveket összekeverjük. Be kell vonni a fiatalokat a programokba. Ami pedig a jövőt életi, Nem hiszem, hogy a kreativitás és a kultúra egy területen kell, hogy szerepeljenek, hiszen a kultúra sokkal szélesebb fogalom, mint a kreativitás fogalma. Aggaszt az is, hogy az örökség, a kulturális örökség megfogalmazása nem szerepel az ön tervezetében, márpedig Európa a kulturális örökségén nyugszik. Köszönöm szépen, Hannibal asszony. Köszönöm szépen, köszönöm a biztos asszonynak a munkáját, valóban fantasztikus munkát végzett. Néhány észrevétellel szeretnék élni a megnevezési probléma kapcsán. Ez úgy tűnik, hogy mindenkit foglalkoztat. Valóban hát vannak ezek a jó brendek, ezek a jó márkanevek, és most miért adjuk ezt fel, miért ne használjuk ezeket? Azt gondolom, hogy amikor feltételezem, hogy amikor ezeket a programokat egy, egységes programba helyezi, akkor is lesznek olyan költségvetési sorok, amelyek mondjuk a Marie Curie vagy a Comenius programokat, amelyekből ezeket lehet majd finanszírozni, tehát nem vesznek el ezek a konkrét alprogramok. És kérdezem, hogy miért nem válhatna ezekből valódi alprogram, amely megőrzi a eredeti neveket? És így meg lehet magyarázni a pályázóknak, hogy ennyi pénzre lehet pályázni, ezen program keretén belül. Ez egy ilyen gyakorlati javaslat, amely segíthet kilábalni a dilemmából. Úgy gondoljuk, hogy a megnevezés nagyon fontos. És fontos, hogy milyen megnevezéssel illetjük ezeket a ösztöndíjakat, programokat. Mi több azt várjuk, hogy mielőtt a végső döntést meghozzák a parlamenttel is konzultáljon a kérdésben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, megadom ennen magamnak a szót. Mi vagyunk azok, akik döntünk. Mi döltünk arról, hogy hogyan szóljon az elnevezés. Közösen döntünk, úgy gondolom, hogy az élet hosszig tartó tanulás egy olyan jól bevezetett fogalom, hogy ez már egyfajta gyűjtő fogalom. Az Erasmus for all, az Erasmus mindenkinek nem gyűjtő fogalom. Ki választ egy bizonyos pontot, a mobilitást, és ezt összefüggésbe helyezi a felsőoktatással. Kammerefert azt mondja, igaza van, nem kon- nem lehet, hogy az egyetemek konkurenciába kerüljenek a felsőoktatás, konkurenciába kerül a középfokú és alapfokú oktatással. Tehát fontos, hogy amit eltevezünk, arra pénzt kapjunk, az, amit én itt magam előtt látok, ebben sehol sem áll. Ez ebből az derül ki, hogy a minimális allokációk azok meg vannak adva százalékban szektoronként, 58% a teljes programnak így lesz lokálva. Hol van a maradék 42%? Nem engedem meg senkinek, hogy a parlament által elhatározottakon túlmenően a velünk való konzultáció nélkül saját feje után menjen. Hogyha így járunk el, akkor sosem fognak minket a jövőben megkérdezni, hogy mi történik a maradék pénzzel mert akkor egy komitológiai eh, dolog fog kialakulni, egyeztetve a tanács és a bizottság között a rövid időre tekintettel azt szeretném mondani, hogy nem látom, hol van a híd építés, azok a dolgok, amiket mi kitaláltunk, azok is ide tartoznak, amit Jean Monnet határozott egyszer el. Tehát kérdés, hogy a bizottság milyen érintettekkel konzultált, azok az érintettek, akikkel én beszéltem az elmúlt két évben az irodában, azokkal abban állapodtam meg, hogy van egy, hogy az Erasmus nevet fel kell, hogy adjunk, és az élethosszig tartó tanulás az kell legyen a fő fogalom, ez alá kell berendezni a dolgokat. Jó lenne, hogy ebben tudnánk megállapodni, hogyha egy új fedő nevet találunk ki, és reklámozzuk ezt, és egyáltalán a programoknak a változtatására pénzt fordítunk, akkor lássuk meg, hogy hogy történik, ami pedig az ösztöndíjak és a hitelek kérdését illeti, a Müncheni médiakonferencián vettem részt. Itt azt mondták, hogy adjunk hiteleket. Na de kérdés, hogy kivál a garanciát a hitelek visszafizetésére, és hogyha beváltják e, ezzel kapcsolatos kezességet, akkor a mi kulturális költségvetésünkben megjelennek ezek a fizetési kötelezettségek. Kérdés, hogyan tudunk ezzel együtt élni, és akkor úgy gondolom, hogy hamar ki fog ürülni a padlás. Úgyhogy az elkövetkezendő évben erről is beszélnünk kell. Ennyire korlátozom magamat, én nekem is csak egy percre volt szükségem. Biztos asszony, öné a szó. Thank you. Well... Köszönöm szépen. Nos, Először is el kell mondanom, hogy nagyra értékelem és elismerem az önök döntéshozatali privilégiumát. Semmi módon nem akarom ezt megkérdőjelezni. És én lennék az utolsó, akit meg lehetne vádolni azzal, hogy nem veszem kellőképpen komolyan a parlamentet és az önök szakbizottságát. Mindig demokratikus módon viselkedtem a szakbizottság és a szakbizottság elnökasszonya irányában. A Marie Curie-vel kapcsolatban, és ezzel szeretném kezdeni, félreértés van. A Marie Curie-re ez nem terjed ki ez a program. A Marie Curie a 2020-as horizontba tartozik, és jövő héten döntenek róla, és azért küzdök, hogy több pénzt eh, kapja Gigen Kven eh, asszonytól a Mári Küri számára, és remélem, hogy önök is támogatnak ebben. Van egy javaslat arra vonatkozólag is, hogy a Marie Curie lengyel származását is megnevezzük a programban. Azonban nagyon világosan szeretnék fogalmazni. Arra azt kérdezték tőlem, azt mondták nekem, hogy ha több pénzt akarok kapni, akkor a fragmentált programokat egyszerűsítenem kell. A lehetőségeim nagyon korlátozottak voltak azt mondtam, hogy az Erasmus Follow All helyett a Lifelong Learning-et is választhattam volna, de ugyanakkor a többit, a Comenius-t, a Gundipét, a Leonardot, a Youth in action és a többit meg kellett szüntetni, az Erasmus Mundust. És még folytathatnám a nemzetközi um, programokkal, amelyeket szintén egyszerűsíteni kellett. Tehát az én lehetőségem az volt, lehetőségeim korlátozottak voltak. Azaz azt a nevet választottam ki, amelyről úgy gondoltam, hogy más benyomást kell. De bárhova is utazok Európában vagy a világon, az első név, amely bárkinek is eszébe jut, az Erasmus. Mi több kollégáim az Erasmus nevet más célokra is felhasználják. Remélem, hogy erről leszoknak, hogy kikölcsönözzék Erasmus nevét. Nos, a minimum allokáció célja pontosan az, hogy a különböző ágazatokat védjük. Önöket aggasztja a fiatalság kérdése. Hát engem is aggaszt, mi több, sokkal jobban aggaszt. Hiszen végső soron minden programunk a fiatalokra koncentrál akár a formális, akár az informális oktatás területén. És ezért a különböző ágazatokban azt mondtam, hogy nem szeretném, hogy egy ifjúsági szervezet lett légyen nagy vagy kicsi, egy egyetemmel versengjen a költségvetésért, és ezért különböző minimális allokációkra van szükség a különböző kategóriák számára. Van a felsőoktatás, ide tartozik a szakképzés, aztán vannak az iskolák, van a fiataloknak szóló program, vannak a más tevékenységek, és van a nemzetközi dimenzió. A minimális allokáció persze nem az egész költségvetést jelenti, de manőverezési, tárgyalási lehetőséget kínál arra, hogy minden egyes évben mi önökkel válvetve közösen megnézzük, hogy milyen abszorpciós kapacitással rendelkeznek az egyes ágazatok, és így politikai döntést hozhatunk. De hát az éves programok persze folytatódnak. Az éves programban közösen fogunk megállapodni a mindenkori prioritások és igények tekintetében. Eh, Mr. Lockegard eh, úr a külkapcsolatokra utalt, illetve arra, hogy aránytalanság van, mutatkozik az Európa-kínai diákcserében. Három hete jártam én magam is Kínában, és a kínai kormányjal megállapodtunk, megállapodásra jutottunk, a, ők a legmagasabb szintű ö, állami tanácsban ülő egyetlen nőt nevezték ki felelősként, és a kapcsolataink harmadik pillérét ö, pillérét építjük ki, amikor Van és Barózó elnökök a EU-Kína csúcson vesznek részt, addigra ebből harmadik pillér lesz. Még egyszer mondom, kapcsolataink harmadik pillérét jelenti majd ez az együttműködés. A kulturális és oktatási együttműködés. Az Erasmus Mundus és a Tempus és a többi program egységesítésével, egybegyúrásával lehetőséget kínálunk fiataljaink számára arra, hogy olyan Erasmus pályázatot adjanak be, amelyel Japánba, Kínába vagy az USA-ba mehetnek egy egyetemre. Vagy a szomszédsági politikában résztvevő országokba. És természetesen ezen felül persze a PHD és a Master programokat is folytatni fogjuk, közös programokat. Tehát hatalmas perspektíva nyílik itt meg előttünk. Sok képviselő aggáját hangoztatta, a strukturális alapok tekintetében. Valóban úgy áll a dolog, hogy se nem a kultúrát, se a sportot nem említjük meg specifikus módon, de ugyanakkor a, a strukturális alapokra vonatkozó közös keretstratégia érvényesül. Hiszen az az elképzelés, hogy a strukturális alapok az Európa 2020-as stratégia céljait kell, hogy szolgálják. És ide tartozik a sport és az infrastruktúra is. Egy mondjuk, hogyha egy sportlétesítményt építenek, vagy egy kultúrprojektet folytatnak, vagy egy egyetemet újítanak fel, akkor a strukturális alapoknál mindig pénzt lehet majd pályázni, hogyha az intézkedés az Európa 2020-as politika céljait segít megvalósítani. Segít megvalósítani. No, ami a kulturális örökséget illeti, Valóban ez kulturális programunk része, és mindig is része volt. Emlékezzenek csak a kulturális örökség díjra, melyet minden évben kiadunk. Ez folytatódik ez a munka. Ez műfordítások, eh, támogatása, kulturális örökség díjak. Ezeket mind folytatjuk. Creative Europe program kulturális ágazata ernyője alatt. Valóban a médiumok számára nagyobb a költségvetés, mint a kultúra számára, de hát mégis a médiumok nagyobb költségekkel is járnak, többe kerül egy médium üzemeltetése. Aztán van egy új a kulturális iparágak finanszírozását szolgáló megközelítés, amely a kulturális kreatív iparágakat szolgálja, akár kulturális, akár mediális iparág ez. És itt érvényesül a From Grants to Loans elve, tehát az ösztöndíjról a hitelre átállás elve. De ki adja a garanciáját a hiteleknek? Mi, ugye, mondja Doris Pak. Igen, igen, mi adjuk a garanciát, de sok pénzt tudunk megmozgatni. Hogyha ebből a pénzből, amelyet garanciára fordítunk, ösztöndíjat adnánk, sokkal kevesebb pénzt mobilizálnánk, mint így, hogy hitelt adunk, és mi adjuk a garanciát. Elnézést kérek, de nagyon sűrű napom van, sajtótájékoztatóra kell mennem, de biztos vagyok benne, hogy sok lehetőségünk lesz még a jövőben is arra, hogy a programokat megvitassuk. Köszönöm szépen, hogy eljöttek és figyeltek rám. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos asszony. Biztosíthatom én is önt, hogy hosszú és intenzív vitákat fogunk folytatni jövő évben. Eldöntjük majd, hogy ki lesz eh, mely jelentésért felelős, és valóban sok minden üdvözlendő, nagyszerű előrelépéseket értek el, de ezekről nem beszéltem, csak azokról, ami változást igényel. Köszönöm szépen az együttműködést, minden jót kívánok a sajtótájékoztatóhoz, és nyomon követjük az önök szándékait, de lehet, hogy más úton kell ide eljutnunk. Köszönöm szépen, ezzel elértük az ülés végét. Ja nem, még nem értük el az ülés végét. 12-es napi rendi pont. A tegnapi koordinátori ülés jegyzőkönyve ellenzi ezt valaki, senki sem ellenzi, elfogadtuk. Egyeb, egyéb, egyebek, kérje valaki a szót, az egyebek alatt nem, akkor 14-es pont a következő ülésünk karácsony előtt lesz, december 20-21-én. Ellenzi ezt valaki? Rendben van, köszönöm a tolmácsoknak, és minden jót!